Good afternoon. Üdvözlöm a kollégákat, kezdjük el. Mert két nagyon fontos témát kell megbeszélnünk a Smart Borders item a téma után, amit sajnos kénytelenek vagyunk majd valószínűleg hátrébb tenni. Ha a napirendről kapcsolatban nincs senkinek megjegyzés, akkor azt elfogadottnak tekintem. Az elnök közleményei között mondom, hogy német, olasz, holland, angol, görög, spanyol, svéd, magyar, lengyel, bolgár és román tolmácsolás van ma. A koordinátorok abban állapodtak meg, hogy jövő csütörtökön, december 17-én új rendkívüli ülést tartunk fél tíztől tízig Strasbourgban, hogy meg tudjuk szavazni az adatvédelmi rendeletről szóló szöveget és a koordinátorok ajánlásait, a 23. ülésük ajánlásait most betettük a dossziéba. Van bárkinek ellenvetése? Nincs. Na most jön akkor a hármas napi rendi pont. Ha megjött az előadónk, állítólag jön. Akkor hallgassuk meg talán Gálkov urat először. Emlékeztetem a kollégákat, hogy az előző időszakban az Okos Határok projekt témában egy tanulmányt végeztettünk el 2014-ben, amit egy kísérleti tanulmány követ 2015-ben. Az EU LISA program az EULISZA program vezetője Gárkov úr fog ma beszámolni nekünk erről, és utána pedig Rosenburg úr kap szót, mint a ketten az Európai Bizottság képviselői, és reméljük, hogy addigra, mire ők megtartották bevezetőjüket, Fájon és Diaz de Mera kollégák is megérkeznek, illetve az utóbbi nem fog jönni, de Fájon úr talán addigra megérkezik. Gárkov úr, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Üdvözlöm Önöket! köszönöm a meghívást, hogy eljöttem, hogy elmondjam, hogy az Okos Határok kísérleti projekt eh, EULIZA része hogyan alakult. Reméljük, hogy sikerül hamarosan átültetni a gyakorlatba, a most kipróbált programot a kül, külső határok védelme kapcsán. A kísérleti projekt meggyőző bizonyítékokat hozott arra vonatkozóan, hogy a technológiai fejlesztések, amelyeket a határvédelemben akarunk alkalmazni, működőképesek, hatékonyak. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezt az alapján mondom, hogy a kísérleti projekt reprezentatív volt és egyértelmű, eredményeket hozott, a tagállamok is támogatják, számos esettanulmányt végeztünk el többféle határon, és konkrét bizonyítékokat gyűjtöttünk arra vonatkozóan, hogy a technológiák hogyan javíthatják a határvédelmet, és persze az utasok kényelmét is hogyan szolgálhatják. Emlékeztetnék arra, hogy mik voltak a kísérleti projekt céljai. Első, hogy néhány konkrét technikai intézkedéssel mérhető eredményeket érjünk el a határvédelemben, annak hatékonyságában, és erre alapozva megalkossunk olyan további technológiai megoldásokat, amelyek általában a határvédelmi eljárásokat javíthatják. A kísérleti projekteket úgy kellett kialakítani, hogy közben a legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak is eleget tegyem. A kísérleti projekt nagyon sokrétű projekt volt. Az Európai Bizottság 2014-es tanulmányára alapult, hogy egyáltalán mit akarunk mérni. 13, illetve 78 eset tanulmány alapján indultunk ki. Több mint 100 kérdésre kellett választ adni a tesztelőknek, és több irodai keresést, tehát benti munkát igénylő, kutatást igénylő feladat is volt. 7 hónapig tartott, 12 tagállam vett részt, benne 18 határátkelőn zajlott, mindenféle tengeri légi hat, kikötőkben volt, és nagyon sok több száz határőr vett részt a kísérletben, és több mint 58 ezer utas volt érintett ezekben az említett országokban, vagy látható országokban, akik önként vállalták, hogy elmondják a véleményüket menet közben. Két fő területre koncentrálta a kísérlet, a biometrikus adatgyűjtésre, ezeknek a végrehajthatóságára, hatásaira, és a vonatkozó technológiák vizsgálatára, illetve úgynevezett folyamatgyorsító eszközökre, az úgynevezett ABC kapukra, amelyeket újra vezettek be, vezetünk majd be. A kísérleti projektben a résztvevők, az utasok véleményét is tehát figyelembe vettük. Itt vannak a részletek. A biometrikus ág adataival. Ezeket a méréseket minden az előbb, majdnem minden előbb említett határon kipróbáltuk, tehát légi, szárazföldi, tengeri kikötőkben, határátkelőkön, és különböző biometrikus adatokkal új 4, 8, 10 újra levet, új lenyomattal is elvégeztük a kísérletet. És az arcfelismerő és iris felismerő programok alkalmazásával is történt vizsgálat. Minden biometrikus uh, minden biometrikus mérő számot tehát kipróbáltunk, hiszen azt akarjuk, hogy harmonizáltak legyenek a technológiák, az unió külső határait egységesen tudjuk védeni. Mondtam, hogy mind három típusú határátkelőn történt kísérlet, az ABC kapukat, a kioszkokat is különböző helyzetekben is kipróbáltuk. Újra elmondanám, hogy amennyire az ügynökség feladatát illeti, mi meg vagyunk győződve arról, hogy ezek bizonyító erejű adatok, következtetések, és egyértelműen arra mutatnak, hogy ezeket az eszközöket, technikákat érdemes bevezetni. Most akkor néhány részletről szólnék először. Az általános következtetések között nagyon fontos az, hogy az új technológiákat az utasok szívesen vették. A végrehajtás során minden résztvevőt a tesztben arra kértük, hogy adjon feedbacket arra vonatkozóan, hogy hogyan élte meg a vizsgálatot, és több mint 80%-a megkérdezetteknek pozitívan nyilatkozott. Tehát az új technológiákkal való érintkezés nem érintette őket, nem frusztrálta őket negatív módon. A pozitív visszajelzést ugyancsak megkaptuk a határőröktől is, akiknek az volt a hozzárása, hogy az, hogy az új technológiák biztos, hogy javítanak majd a munkakörülményeiken és a hatékonyságán is munkájuknak. Ami a technológiák hatását illeti, ezek is nagyon biztatóak, és végül pedig a végrehajthatóság és a hozzáadott értéke ezen biometrikus adathordozók vizsgálatának egyértelműnek látszik, valamennyi határátkelő típusnál. A kísérleti projekt azonban rámutatott néhány kihívásra, feladatra is, először is. Hiányosságként találtuk, hogy nincsenek megfelelő EU normák ezen technológiák alkalmazására, ezért amikor ezeket elkezdtük alkalmazni, akkor sötétben tapogatóztunk. Ugyanazon eszközöknek más volt a hatékonyság növelő hatása itt vagy ott. Például a új lenyomat olvasó kiválóan működött a légi határátkelőkön, de a szárazföldi határátkelők esetében Oroszország és Finnország között például ugyanaz az eszköz nem volt ugyanennyire hatékony. Ez érdekes, meglepő következtetés volt. Ami pedig a harmadik országbeli megkérdezett résztvevő utasokat illeti, arra is rájöttünk, hogy harmadik országokkal sok területen nem egyforma az adatcsere, az USA, a kínai, a brazil utasok például az ABC kapukon való áthaladása akadályokba ütközött. És a biometriai, biometrikus eszközök vagy adathordozókra vonatkozóan sincsenek világszerte érvényes közös normák, és arra sem vonatkoznak normák, hogy ezeknek a méréseknek az eredményét hogyan kell tárolni, összehasonlítani. A Venda A és a Venda B technológiák például nem bizonyultak teljesen kompatibilisnek, illetve különböző eredményt hoztak. Nem lényegi különbséget, de mégis csak különbséget hoztak, tehát ez is fontos tapasztalat. Na most a kísérleti projekt végső következtetéseiről szólnék. Ami az új lenyomat vizsgálatot illeti, az a megállapításunk, hogy jó minőségben működik a 4, 8 és 10 újról való lenyomatvétel a körül típustól függetlenül, és a technológia erre már rendelkezésre áll. De a 8-10 újas módszer bizonyos minőségi hiányosságok voltak, és hát főleg az a gond velük, hogy hosszabb időt igényel az átkelés, ha ezeket alkalmazzák. A nyolc ujjas módszernél a négy újashoz képest kétszer annyi ideig tart az új levétel, és a technológiák érettsége és az eszközök fejlettsége szempontjából a újas rendszerek hát kiforrottabbak, mint a többiek. Ami az arcfelismerést illeti, illetve a referencia képpel való összevetést. Gyors és hatékony az útlevőképpel való összevetés az élőarcnak. A technológia kiforrott és jól használható. Egyszerű webkamerákkal vették le az élő személyek arcképét, és ezt vezették össze az útlevőképpel, és ez teljesen jól működött, tehát az erre vonatkozó technológia kielégítően működik. Ami a szembogár, az iris szivárványhártya vizsgálatot illeti, a technológia itt is megvan, de a különböző eszközök, iris szkennerek minősége, a kép minősége nagyon függ a környezeti feltételektől, és az ügynökség úgy látja, hogy ez a technológia még nem eléggé kiforrott ahhoz, hogy ugyanolyan biztonsággal lehessen használni minden körül típusnál. És ami az időfaktort illeti, hogy mennyi idő kell az arc és az iris kép levételéhez, ez a másik két biometrikus adat levételhez hasonlóan hasonló időt vesz igénybe. Na most, ami a gyorsító eszközöket illeti, mint például az ABC kapukat, a harmadik országból érkező utasok ABC vizsgálatát. Erről a következőt lehet mondani. Technológiailag az ABC kapuk kiforrottak, jól működnek, és ugyanúgy működtethetők az EU polgárok és az EU-n kívüli polgárok esetében a határőrök és az utasok feedbackje alapján is pozitív képet látunk, és az arc azonosítással összeköttése az ABC kapuknak is teljesen jól működik, bár volt egyes országok útlevelével gond, de ez nem a technológia hibája, ez inkább az egyes országok útlevél adattartalmával kapcsolatos probléma. Ami a kiaszkokat illeti, ahol például arcképlevétel vagy új levétel történik, ezek is teljesen működik képesek technológiai értelemben. És az áthaladás idejét tekintve is A kísérleti projekt kimutatta, hogy a kioszkok használata és az előzetes vizsgálata az utasoknak gyorsíthatja a vizsgálatot, ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy a kioszkok használhatósága, hatékonysága, hozzáadott értéke tekintetében Eh, itt az utasok több segítségre szorulnak, hogy ezen áthaladhassanak, tehát egy kicsit nehézkesebb a kioszkok használata, mint az egyszerű átlépés. Összességében tehát, és dióhéjban, a végrehajthatósága, pontossága, megbízhatósága ezen technológiáknak egyértelmű. A biometrikus adathordozók jól használhatók az azonosításra. Egy-két technológiai kihívás van, de mondom, ez csak egyes országokkal kapcsolatosak. Vagy például ugye a rázkódó vonaton való használat egyes technológiai eszközöknek gondot okozhat, de ezek kiszűrhető problémák, és alapvetően nem ássák alá ezen technológiák használhatóságát. A megvalósíthatósága és hatékonysága a gyorsító eljárásoknak ugyancsak bizonyítást nyert. Fontos azt is elmondani, hogy a határátkelés hatékonysága és gyorsasága szempontjából is pozitív értékelést kaptak ezek a technológiák. A kísérleti projektben azt láttuk, hogy egy perc alatti 30-40 másodperces az áthaladás, kivéve, ha mondjuk 8 vagy 10 újról akarjuk levenni az új lenyomatot, a négy helyet, és a verifikáció ideje is nagyon gyors, a biometrikus azonosító típusától függően, de még a lassulnál is gyorsnak mondható. És az össztanulság azonban azt is kimondja, hogy nem mindegy, hogy milyen konfigurációban használjuk ezeket az eszközöket, eljárásokat egymással, főleg az áthaladás ideje szempontjából és az adatpontosság szempontjából fontos, hogy jól válasszuk meg ezeknek a kombinációját, és ez a határőrök számára is nagyon fontos kérdés. És a határőrök munkája is át fog alakulni, ők nagyon várják ezeket az eszközöket, de az biztos, hogy őket képezni kell arra, hogy ezeket az eszközöket jól tudják majd használni. Tehát a biometrikus adathordozók megfelelő kombinációjával, a kísérletünk kimutatta, nagyon is lehetséges a hatékony, gyors, pontos ellenőrzés, érdemes a biometrikus adathordozókat egymással kombinálni, többet is összevetni. Ez hatékonyá és gyorsá teszi majd a határátlépést. Még egy dolog, egy fontos dimenzió, amiről szólni szeretnék, a technológiák mellett az, hogy leszögezzük, hogy az EU Lizával az alapjogi ügynökség is elégedett volt. Ők ugye nyilván más szempontból, adatvédelmi szempontból vizsgálták ezeket a, a technológiákat, emberi alapjogi szempontból. Voltak következtetéseik, a célok vonatkozásában azt mondja az adatvédelem, hogy miután megvizsgálta a harmadik országbeli utasok hozzáállását a biometrikus technológiák alkalmazásához, és az ő feedbackjüket, és saját statisztikát is készített. Mintegy ezer interjút folytattak, 1230 négyet 72 különböző helyen utasokkal. Férfiak és a nők fele-fele arányban vettek részt a felmérésben, és fiatalokat, időseket, mindenféle csoportot vizsgáltak, és ezek alapján és ezt a részletes leírásunk is tartalmazza. Az utasok többsége nem érzi úgy, hogy a biometrikus adatok levétele, egyeztetése bármilyen módon sértené az ő emberi alapjogukat és méltóságukat. A, a legintrúzívabbnak, beavatkozóbbnak a szivárványhártya vizsgálatot tartják, kevésbé az arcvizsgálatot és legkevésbé az újragyomat adást. Ezzel akkor azt hiszem végére is értem a mondani valomnak. Azt szeretném még tehát leszögezni, hogy a kísérleti projekt nagyon fontos, értékes adatokat szolgáltatott az okos határok projekthez, és ha a bizottság által tavaly elvégzett tanulmányt is összevetjük a mi tanulságainkkal, akkor az derül ki, hogy a technikai megvalósíthatóság elé semmilyen akadály nem gördíthető. Köszönöm, hogy meghallgatom. Köszönöm szépen, Krikov úr. Mielőtt megadom a szót a bizottságnak, kérdezem Fajon asszonytól, hogy tudja-e, hogy van-e valaki, aki szeretne hozzászólni, vagy ő szeretne hozzászólni, eddig hárman akarnak hozzászólni. Hárman kértek szót, négyen. Még többen szeretnének hozzászólni? Kérdezem. 15.45-re le szeretnénk zárni ezt a témát. Kérem a kollégákat, hogy röviden szóljanak hozzá, és a bizottságtól is ezt kérem. Rosenberg úr, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, rövid leszek. Ez a kísérleti projekt 2014 elején kezdődött eljárásnak a része volt, annak eredményeként, hogy itt a parlamentben és másutt is felvetődtek kétségek az intelligens határok programmal kapcsolatban. A lényeg ennek, hogy ellenőrize és újra felvesse, újra gondolja bizonyos elemeit ennek a javaslatnak. Az első projekt, ahogy már megemlítésre került, a technikai eh, tanulmány volt eh, tavaly októberben, és eh, az következő és utolsó pedig a kísérleti és teszt fázis. A bizottság és a Juliza között használ, ö, ö, folyt ez a teszt. Múlt héten kaptuk meg az eljárásról szóló beszámolót. Ezt nagyon jónak tartjuk, a beszámolót ezzel kapcsolatban. Mm, kiváló munkát végeztek. Gratulálni tudunk az Eulizának ehhez a sikeres és példátlan gyakorlathoz. És szeretnék köszönetet mondani a tagállamoknak is, akik hozzájárultak ehhez a témához. Külön köszönet illeti az alapjogi ügynökséget, hogy ezt a külön beszámolót benyújtotta a témával kapcsolatban, ami egyébként egy nagyon fontos elem. Az Európai Bizottság tudomásul veszi a jelentés eredményeit, amelyek nagyon megalapozottak, és egyértelmű bizonyítékot szolgáltatnak, és további inputot jelentenek a további munkánkhoz. Egy dolgot szeretnék eh, mindenképpen aláhúzni, mégpedig azt, hogy ez a jelentés eh, kifejezetlen technikai, persze ezt kértük, de eh, tudni kell, hogy ez egy technikai jelentés. Ez világos, ez világosat tesz, hogy mi az, ami működőképes, mi az, ami nem működőképes, de ez nem javaslat, vagy nem egy modellnek tekintendő dolog, tehát nem arról van itt szó, hogy egy modellt adnak nekünk arra, hogy a jövőben hogy működjön ez az határprogram további jogi, szervezési, politikai, pénzügyi elemzésekre van szükség, és meg kell nézni, hogy milyen témákkal nem foglalkozott a kísérleti projekt adattárolás, a rendőri szervek bevonása például, stb. Most folytatjuk a munkát ezen a témán, a hatástanulmányon dolgozunk, és ebben az anyagban lesznek majd benne a különböző elemek, minden elem benne lesz, és ez tartalmazza majd a megvalósítható intelligens határfolyamatot. 2016 elején számítunk ennek az elfogadására, valószínűleg márciusban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tanya jelentéstevőként megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az EULISA képviselőinek, hogy részletes magyarázatot kaptunk. Sajnálom, hogy késlekedtem, de a kísérleti projekt és ennek eredményeit fontosnak tartottam megismerni. Nagyon örülök annak, hogy nem csak a technikai tanulmány van kész, hanem a kísérleti projekt is ennek az eredményei világosan mutatják, hogy az Európai Bizottság jeledet, eredeti javaslatai, amely bizonyos templéteket tartalmaztak, például nagyon problémások voltak. Természetesen fontos döntésről van szó. Egyrészt magának a rendszernek a céljáról be kell beszélnünk, másrészt pedig a biometrikus adatokról is. Ami az új lenyomatot illeti, jó lenne, hogyha egy kicsit kifejteni ezt a témát, továbbra is fennáll az aggodalom. Azt látjuk, hogy, hogy az új lenyomat levétele ugye időbe e, telik, a fotó az hamarabb megvan, Mindazonáltal a legjobb arány a négy új lenyomatának a levétele 30 másodperc um, alatt van, de a legtöbb esetben 30 másodperc fölött van, de ön a kettő kombinációját javasolják. Meg kell nézni, hogy a, ugye az intelligens határprogram e, egyik célja az utasok e, számára lehetővé tenni azt, hogy gyorsabban átlépjenek a határon. Aztán mi volt a tapasztalatuk azokkal, akik részt vettek a kísérleti projektben? Én úgy értem, hogy nagyon sokan úgy értékelik hogy az új lenyomat levétele nagyon hát a privát szférájukba nyúlik már bele szinte, de a arc biometrikus adatok levét érvényes. Mi lesz, hogyha nem működik a dolog? Ugye konkrétan a határon probléma merülhet fel, nyelvi, határ, nyelvi probléma, és az emberek megijedhetnek attól, hogy nem mehetnek át a határon Mi bizonyos kísérleti projekteket felkerestünk Finnországban és másút. Láttuk, hogy voltak lehetősége, voltak problémák a határon konkrétan, a technikai problémák, tudom, hogy gyerekcipőben jár a dolog, de azt gondolom, hogyha mivel ez egy automatikus folyamat, és hogyha valami elromlik, nem jól működik, akkor ez a konkrét utas esetében nagyon sok problémához vezethet. Ezek az első megjegyzéseim, kérdéseim. Köszönöm szépen. Köszönjük Tányának, Mónika Holmájer. Köszönöm szépen, elnök úr. Kárkap úr, nagyon köszönjük ezt a kiváló összefoglalót. Először is úgy tűnik, hogy az arc felvételek, biometrikus felvételekkel kapcsolatban már sok tapasztalatuk van. Én már több helyen is kipróbálhattam a rendszert, és tulajdonképpen annak az ellentétét állapította meg, amit Tánya Fajon e, állapított meg, amint valami probléma merült fel az útlevelemmel, ennek a beolvasásával, azonnal odajött valaki, és megkérte, eh, hogy eh, mutassa meg az útlevelemet, mert ugyanis négy keresztnevem van, és ezt nem bírta beolvasni a rendszer, és ezt azonnal kiderült, azonnal kidobta a rendszer, ezért átutaltak egy konkrét személyhez, egy konkrét ablakhoz, és azonnal megoldódott a probléma, semmi probléma nem történt, nagyon kedvesek és udvariasak voltak. Ami azonban mindemellett fontos számomra, én abból indulok ki, hogy ami az új lenyomatot illeti, ezzel több tapasztalat, nagyobb tapasztalatunk van, a technológ, lesz a technológiai fejlődéssel. Gondolom nem máról holnapra jön létre a Smart Border. Nyilván felgyorsulhat majd ez a rendszer. Másodszor, a szállásföldi határokon az új lenyomatokkal kapcsolatban hogy működik konkrétan a helyzet? Én az e-, egyik szárazföldi határon, határon azt tapasztaltam, hogy ki kellett szállni, másikon az, hogy az embereknek nem kellett kiszállni, csak kitartották a kezüket. Hol vannak jobb vagy rosszabb tapasztalatok? Illetve, ami lenne még egy kérdésem az Európai Bizottsághoz, hogyha lenne egy automatikus, automatikus adat ellenőrzés, akkor nem történhetett volna meg az, hogy most Párizsban megtörtént, hogy az embereket, a terroristákat konkrétan az új lenyomat megléte ellenére sem ismerték fel, és nem állították le. Ez a bizottság számára fontos kérdés. Az, aki tehát békés szándékkal utazik, az hat utazzon, akinek pedig meg már az új lenyomata, mint veszélyes személy, vagy mint bűnöző rendelkezésre áll, azt jobban meg kell vizsgálni, a útlevelét, stb. Ezért teszem fel ezt a kérdést a bizottságnak, bizottságnak ami pedig az íriszt illeti, az iris scan, scanner ez tényleg első lépésben megvalósítható? Az volt a benyomásom ugyanis, hogy az eredmények a szárazföldi határokon ezen felvételekkel kapcsolatban problematikusak voltak. Ez eltartott egy darabig egy kicsit, hogyha a technológiai részletekre kitérhetne, az jó lenne. Köszönöm. Köszönöm, Milner asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az igazgató úrnak és Kákof úrnak a bemutatóért és köszönjük a lelkesedését az intelligens határ témával kapcsolatban. El kell mondanom, hogy ami engem és a mi frakciónkat, én frakciómat illeti, meg vannak a problémáink a rendszerre. Persze mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi helyzet megmutatja, újra megmutatta, hogy javítani kell a külső határ menedzsmentet de ez nem történhet meg az alapjogok kárára. Köszönöm, hogy bemutatták az alapjogi ügynökség felmérését is, ez nagyon fontos, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság hajlandó és gondolkodik azon, hogy az ott eh, fe, megjelent eredményeket felhasználja. Felmerült, hogy mitől félnek az emberek az ezzel kapcsolatos cikk tekintetében. Ez az adatok verifikálásával kapcsolatos. Az adatvédelem az egy alapjog, ez nem opció, ez egy alapvető jog, ezt garantálnunk kell, és biztosítanunk kell azt, hogy az emberek ne féljenek attól, hogy nem tudják később javítani, korrigálni az adatokat, hogyha valami probléma merül fel. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kapni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Verzsi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Kekov úrnak több, már nem először hallom az tanulmányának az összefoglalóját, és látom, hogy azért előrelépés van, ez logikus. Igen, ez egy nagyon technikai jelentés. Elég kiegyensúlyozott, de a Viki minden mindemellett optimista a e, digitális nyomtatások, illetve egyéb e, fontos technikai kérdések, e, digitális technikai kérdéseket részletez ebben, az, ebben a jelentésben. Vannak azonban kérdéseim az elemzéssel kapcsolatban. Ön azt mondja, hogy több időre van szükség a nyolc új lenyomat levételéhez, mint a négy új lenyomat levételéhez, ez logikusnak tűnik. Ami azt illeti, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy a rendszer valóban működőképes legyen, ez érdekelne. De van néhány kérdésem, itt inkább az Európai Bizottsághoz fordulok. A többi eh, határőrizeti rendszerrel kapcsolatos összekapcsolódás, eh, itt nagyon fontos, Holmeyer eh, asszony utalt a párizsi terroristákra, nem tudom, hogy ennek mi a Smart Borderhez. Az ön tanulmánya az önkéntességen alapult, tehát önkéntesek adták el a véleményüket. Önök megvizsgálták-e azok, vagy megkérdezték-e azokat is, akik nem jelentkeztek önkéntesen, és megkérdezték-e, hogy miért nem jelentkeztek önkéntesen. Ez érdekes lenne tudni, hogy miért utasították el a részvételt ezek a személyek. Emellett az hangzik el itt a jelentésben, hogy a harmadik országok nem mm, mutatkoztak ellenállónak a rendszerrel kapcsolatban. Önök is nagyon sokan utaztak már harmadik országokban, és látták, hogy ott analóg rendszerek működnek. Hogyan ellenőrizték ezt, hogyan vizsgálták meg, hogy ők hogyan állnak a mi rendszerünkhöz. Az ezzel kapcsolatos elemzés egy kicsit romló tendenciát mutat. E, és nemzetekre lebontották-e ezeket a megkérdezéseket, mert azt hiszem, hogy ez talán egy kicsit árnyaltabb megközelítést lesz, tesz lehetővé. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kicsika asszony következik. To mm, sprawozdanie. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, Kálkov úr jelentésért. Úgy értettem, hogy az intelligens határ rendszer ebben a tesztfázisban nem azzal a céllal indult, hogy megnehezítse az emberek életét a határon, hogy ter- terhelje őket azzal, hogy információkat szerzünk. Sokkal inkább más célja van ennek a tesztfázisnak, azon személyeket kell azonosítani, akikről azt feltételezzük, hogy bűncselekmények elkövetésében vettek részt, tehát gyanúsítottak, illetve a terroristák terrorista gyanús elemekről van szó. Tehát igenis, hogy összefügg ez a terrorizmussal, ahogy Holmeyer asszony is mondta, Ez, ha ez az eljárás az utasok számára akkor lesz elfogadható, hogyha azt az üzenetet kapják, hogy ezáltal nagyobb a biztonság, tehát javul a biztonsági szint. Ön azt mondta, hogy az Európai Unióban eddig nem voltak egységes minőségi sztenderdek ezen készülékekkel kapcsolatban, amelyek az új lenyomatokat veszik le, a kamerákkal kapcsolatban, amelyek irisfelvételt készítenek, vagy az arcról elkészítik a felvételt, tehát nincsenek egységes minőségi sztenderdek, ezért nem egyszerű eh, megmondani azt, hogy mi alapján kell a minőségi tanúsítványokat kiadni. Hogyha ilyen technikai eh, tanulmányokat készítenek, akkor képesek ezt standardeket is kidolgozni, minimális elvárásokat megfogalmazni, amelyeket, eh, tisz, amelyeket teljesíteni kell az adatokra vonatkozóan, amely adatokat ezen eljárás keretében gyűjtenek. Ez későbbi jogi aktusok elfogadásával kapcsolatban szükséges és fontos lehet. Nagyon hasznos az önök munkája és tanulmánya, de azt olvasom ki a jelentésből, hogy alapvetően már ma is alkalmazhatnánk azt a rendszert, amelyben négy új lenyomatot veszünk, és az arcról is felvételt készítünk, bár az iris felvétel készítő készülékek még nem igazán működő képesek. Már most ki tudnak-e dolgozni technikai sztenderdeket az új lenyomat és az arckép alapján, aminek köszön, amelyeket minden határon lehet használni. Köszönöm szépen, kedves kollégák, mondja az elnök. Márciusra várjuk az új jogszabályt a bizottság részéről. Nyilván sok vita lesz ezzel a javaslattal kapcsolatban. Kerkop úr vissza fog térni többször is. Találkozunk majd még. Lesz még időnk ezeket a kérdéseket részletesebben is megvitatni. Nagyon sok részletes kérdést hallottunk, és nem igazán akarom megváratni az embereket az érdemi témával kapcsolatban. Sajnálom, nincsen túl sok időnk, hogyha a kedvenc kérdéseire válaszolna, maximum 30 percet, 3 percet tudok adni. Nem akarom megváltoztatni az embereket, ez nem az ön hibája, nem az én hibám. 3 percet tudok adni. Uh, És aztán kezdjük a következő pontot. Thank you, Chair. Well, I will try to answer with few words of uh, Köszönöm szépen, megpróbálom összefoglalni a kérdéseket, és próbálok mindenre választ adni a rendelkezésre álló három perc alatt. Ami az arcképet illeti, ez tulajdonképpen nagyon sok kérdésre vonatkozik. Tehát, hogyha a technológia megvan, akkor ezt lehet alkalmazni, de természetesen azt is nézni kell, hogy az illető személy hogyan reagál arra, hogy az új lenyomatát vagy az arcképét levesszük és rögzítjük. És azt is meg kell vizsgálnunk, hogy eh, ha többféle lehetőség van, akkor azzal hibákat lehet kiküszöbölni. Tehát, hogyha valakit például nem vagy hibásan azonosítanak az új lenyomat alapján, akkor hogyha van arckép, akkor ez alapján pontosabban lehet tenni a keresést. Ez ugye részben technikai kérdés, és eh, azt is fel kell vetnünk, hogyha valamelyik rendszernél technikai probléma merül fel, akkor a másik rendszerrel, a másik azonosítással még mindig tovább léphetnek a határőrök. Ami magukat a technikai lehetőségeket illeti, meg kell néznünk, hogy például egy szárazföldi határon milyen lehetőségeket lehet alkalmazni. Tegyük fel, hogy mondjuk a finn-orosz határon, mint ahogy azt már megemlítettük egy példában, mínusz 25 fokban megáll egy autó, és akkor ott új lenyomatokat kell rögzíteni. Hát ez nem feltétlenül kellemes utazási tapasztalat lesz az érintett személyek számára. Tehát technikailag nagyon sok minden lehetséges, és az már a másik oldal, hogy politikai szinten milyen akarat és milyen kérések merülnek fel az iris szkenneres technológia okozott problémákat, például az ázsiai személyek esetében, illetve az idősebb személyek esetében, ugyanis a mandula szemű személyeknél, vagy az idősebb személyeknél sok esetben nehéz volt az iris adatok rögzítése, illetve utána a beazonosítás itt például az arckép nagy segítséget nyújthatna. Ami a különböző személyes adatokat illeti, megint csak azt tudom elmondani, hogy technológiailag nagyon sok minden elérhető és lehetséges, aztán, hogy az intelligens határokkal kapcsolatos politikai döntések hogyan születnek meg, az már ugye inkább az önök ügye, nem annyira a miénk. Ami pedig az adatok javítását és az adatok kiigazítását illeti, én úgy gondolom, hogy ez is inkább politikai kérdés, mint technikai. Az előadásom elején elmondtam, hogy a kísérleti projekt egyik legfontosabb célkitűzése az volt, hogy maximálisan tartsa magát a magánélet védelméhez és a személyes adatok védelméhez. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez a kiegészítő tanulmány, ami elkészült, végül is megfelelőképpen megadta a válaszokat ezekre a kérdésekre. És végül, de nem utolsó sorban a normák kapcsán is szeretnék valamit elmondani. Nem arról van szó, hogy a biometriai eszközök esetében olyan normákat kellene alkalmaznunk, amelyek ugyanolyanok, mint az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban sokszor más normákkal dolgoznak, mint itt Európában, tehát mondjuk az FBI-nak más normával működnek, a különböző adatrögzítő eszközei, mint ahogy ez itt Európában megvalósul. Remélem, hogy a bizottsági kollégák is hozzászólnak majd ezzel kapcsolatban. A biometriai eszközök egyre fontosabbak a határvédelem és a határvizsgálatok szempontjából, tehát hogyha van valamilyen saját fejlesztésünk, ami felhasználható, az mindenképpen üdvös. Ezért az iparképviselőivel is folyamatosan tárgyalunk, hogy addigra, amikor a szükségünk lesz ezekre az eszközökre, ezek valóban rendelkezésre álljanak. Köszönöm szépen, Gárkov úr, és nem sokára találkozunk. Köszönjük szépen az előadóknak is a hozzászólást és a kérdéseket. Kedves kollégák, mielőtt a következő napirendi pontra rátérnénk, megkérném azokat, akik a terem hátsó részében állnak, hogy keressenek egy helyet és foglaljanak helyet, hogy megfelelő körülmények között kezdhessük el a következő napi rendi pontot. you're not sure where to sit down, then just, just seek some guidance and... Uh... Hogyha valakinek segítségre van szükség, hogy hol találhat üres helyet, akkor megkapja ezt a segítséget. So colleagues, please take your seats and we're going to start. Okay. So colleagues, one of the um, central reasons... Kedves kollégák, akkor lépjünk a következő napi rendi pontra. Az intelligens határokkal foglalkozunk a hotspotok végrehajtásánál Görögországban és Olaszországban. Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, akik segítettek ennek a rendkívüli ülésnek a megszervezésében és a titkárságnak is, aki lehetővé tette, hogy ezt az ülést meg tudjuk most szervezni, és azoknak is köszönöm, akik eljöttek a mai napon erre a rendkívüli ülésre. Reméljük, hogy a hotspotok ezáltal is hatékonyabban fognak majd működni, mint Görögországban, mint pedig Olaszországban. Meghívtuk a legfontosabb szereplőket, a bizottságot, a Frontexet, a hotspotok koordinátorait, és két nagyon fontos civil szervezetet is, amelyek a hotspotok működtetésében szerepet játszanak. Először is Görögországgal fogjuk kezdeni a mai ülést, utána pedig áttérünk majd Olaszországra. Remélem, hogy lesz majd folytatása a mai ülésnek, amikor megvizsgálhatjuk, hogy a hotspotok végrehajtása mennyire hatékony, felülvizsgálhatjuk ezeknek a működését. Szeretném biztosítani, hogy minden egyes érdekelt fél megfelelően szót kapjon, és természetesen szót fogok adni a kollégáknak is, hogy kérdéseket tehessenek fel, úgyhogy figyelni fogom az időt, hogy nehogy kifussunk az időből. Tehát az első részben Görögországgal foglalkozunk majd, és a bizottság részéről a DG Home képviselőinek, Máté Vevinek fogom először megadni a szót. Parancsoljon! Köszönöm a szót, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek a mai napon, és ezzel a rendkívül fontos témával kapcsolatban hozzászólhatok. Tehát a DG Home-nál dolgozom, és Juncker elnök úr körülbelül két hónappal ezelőtt kért fel arra, hogy a bizottság oldaláról a hotspotok előkészítését, végrehajtását és egyéb migrációs kérdéseket kezeljek Görögország tekintetében. Valamiben azért kiavítanám azt, amit az imént elmondott elnök úr, nem a DG Home munkatársa vagyok, de szorosan együttműködve dolgozom velük. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi téma aktualitását nem kell itt részletesen kifejtenem, mindenki tudja, hogy mi történik Görögországban, és hát az a minimum, hogy úgy fogalmazhatok, hogy kihívásokkal teli időszakot élünk. Görögországban már így is rendkívül nehéz a gazdasági és pénzügyi helyzet, és így kell szembenézni ezekkel az óriási kihívásokkal. Ami az eddigi migrációs menedzsment rendszereket illeti Görögországban, ezek nem feltétlenül modernek, nem feltétlenül hatékonyak, és a jelenlegi rendkívül kihívásos helyzetben nem állják meg a helyüket. A mi együttműködésünk és tárgyalásaink a görög hatóságokkal tulajdonképpen öt fő témára koncentrálnak. Itt kell előrelépéseket elérnünk. Az egyik a hotspotok konkrét feladatköre, a relokációs program, a visszafordítások számának növelése, a határellenőrzés hatékonyabbá tétele, illetve végül, de nem utolsó sorban a befogadási kapacitás mind minőségi, mind pedig mennyiségi javítása. Igen, röviden szeretném elmondani, hogy milyen előrelépés történt az elmúlt néhány hónapban. Nézzük a, hot, a hotspotokat. A görög hatóságok kijelölték azt az öt helyet, ahol működnek majd ezek a hotspotok, Lesboson már elmondhatom, hogy funkcionális, tehát működő, operatív hotspotunk van. A regisztráció már folyamatban van, de még nem azt a struktúrát, megközelítést alkalmazzák, amit szeretnénk elérni, úgyhogy itt még komoly további munkára lesz szükség. a hatóságok az öt hotspotból három esetében valószínűleg a héten el tudják majd indítani a munkát, várjuk még az ezzel kapcsolatos pontosabb információt. Reméljük, hogy Leroszon is elindul majd a munka, és Hiosz is követi majd a hotspotok megvalósítását, és akkor így lassan mind az öt hotspot operatívvá válik. Optimalizálni kell minden egyes hotspot esetében a regisztrációs eljárásokat, a hatékonyságot mindenképpen növelni kell. Így a görög hatóságokkal és az ügynökségekkel egy munkacsoportot állítottunk fel, amely hatékonyabbá teszi ezeket az eljárásokat. A relokáció kapcsán Reméljük, hogy az elkövetkezendő hetekben szintén növelni tudjuk majd a kapacitást. Vannak szűk keresztmetszetek, és ezek a szűk keresztmetszetek az információszolgáltatás szempontjából is igen komoly problémát okoznak. Tehát itt is még további erőfeszítésekre lesz szükség. Sok esetben a relokációs kérelmek sem megfelelően működnek, tehát ezt még hatékonyabb intézkedésekkel kell kiegészítenünk. A többi tagállam irányából elindult segítségnyújtás sem elégséges. A visszafordítás tekintetében szintén vannak problémák. Ez kapcsolatban áll Görögország pénzügyi problémáival is. A program természetesen működik tovább, és reméljük, hogy a szűk keresztmetszeteket fel lehet majd számolni. Sok esetben a harmadik országok sem feltétlenül nyitottak arra, hogy visszafogadják ezeket a személyeket, tehát a visszafordítási politikát és eljárásokat ez is lassítja. A határellenőrzéssel kapcsolatos munka a múlt héten elindult, 300 Frontexes munkatárs dolgozik most már Görögországban, és további 100 érkezik majd még Görögországba a januári hónap folyamán. Az elmúlt héten a görög hatóságok megállapodást írtak alá a Frontex-szel, az északi határok védelménél, itt a regisztrációs munkában nyújt majd további segítséget a Frontex. Görögország az égei tengeren egy újabb segítségnyújtást kért a Frontex-től. Ezekről természetesen még most készülnek a jelentések. Az UNHCR-rel is együtt dolgozunk. 20 ezer fő befogadására képes befogadó területek kapcsán. és reméljük, hogy ez a három hotspot, ami már működik, az valóban az év végére operatívvá válik, és ehhez még hozzá tudunk adni 4500 befogadó helyet. és most hirtelen nem jut eszembe, hogy melyik bank nyújtott ehhez támogatást, mondja az előadó, de reméljük, hogy a jelenlegi kapacitáson kívül még 25 ezer személy befogadására alkalmas befogadó helyet tudunk majd kialakítani. Köszönöm szépen. Mindenkit arra kérnék, hogy tartsa magát a hozzászólási időhöz, mert nagyon sokan szeretnének kérdezni. 10 minutes. Is Miss Karengeli. Antti Karengelnek adok tehát szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Lesboszi és mariai hotspotok ismertek, megpróbálom röviden összefoglalni, hogy mi tudható róluk. Először is azokra a search and rescue ö, fellépésekre szeretnék utalni, amelyek Norjában történtek. A folyamatok, eljárások, amelyeket alkalmazunk, is tárgyát képezik előadásomnak. Egy kicsit életképeket szeretnék mutatni konkrétabban arról, hogy hogyan működik ez az egész. A menekültek Törökországból érkeznek, és sokkal több piros nyilat is rajzolhattam volna a térképre, ezek a legjellemzőbb átkelési irányok. És mindannyian Moria felé mutatnak, ahol tehát nagyon sok belépési pont van a szigeten, és ezért lenne szükség arra, hogy a felkutatás és mentési akciók is sok félék legyenek, sok pontosak legyenek. Itt egy tipikus átkelő hajó. Általában 60 főt nyomorítanak egy ilyen gumicsónakra, nőket, gyerekeket, és megpróbáljuk utána az érkezett menekülteket csoportokra osztani. A gyerekeket, a férfiakat, a nőket megfelelő ö, körülmények között elhelyezni, ahogy látható, sok gyerek még nem is látott tengert életében, és bepánikol, amikor vízbe kerül. A megmentés első fázisában megpróbáljuk őket a parton megnyugtatni, elsősegében részesíteni, de sokan nem is tudnak ö, rendesen menni, mert nem viselnek cipőt, sebes a lábuk, és mindezek ellenére folyamatosan jönnek. Láthatók itt az arányok. A piros tortadarab mutatta Lesboszt. Lesbos az, amely a legtöbb menekültet veszi föl egész Európában. Nincsenek itt, nem voltak a tortodiagramon számok, de 35 ezer nem érkeztek csak október hónapban Lesbos szigetére. Ez volt a csúcs Mariában. megpróbáltuk a menekültek elhelyezési körülményeit javítani, a regisztrációt javítani. Az adatok önmagukért beszélnek. A napi érkezők számát látják Lesboson. Itt van a front. Lesbosról Pirászra mennek tipikusan tovább a menekültek. Ezek a regisztrált és nyilvántartott menekült számok. A görög hatóságok által megkövetelt stációkon mennek át, és noha esetleg nem áttekinthető elsőre ez a diagram, azt mutatja mégis egyértelműen, hogy milyen a regisztrált és nem regisztrált, csak becsült menekültek számaránya. Akik így érkeznek egy gumicsónakon, most már átmennek egy több lépcsős eljáráson. Az egészségügyi világszervezet is jelen van és segíti a munkánkat. A Frontex is jelen van. És a Eurodac rendszert használjuk, illetve fényképezést, az arc és új lenyomatadatok rögzítésére, de ez az ő érdeküket szolgálja, mert ha megvan a regisztrációjuk, akkor tovább mehetnek, megkapják az igazolást arról, hogy ők regisztrált menekültek. Itt egy folyamatábra, elsőre talán nem egyértelmű, de hát a helyzet sem egyszerű. Görögországban most már egy ki gondolt, jól átgondolt relokációs mechanizmust alkalmazunk, ezt mutatta ez. Ha kívánják a konkrét adatokat, akkor a diákat rendelkezésre tudom bocsátani. Az Eurodac rendelkezésünkre bocsátott számos új lenyomat levevő készüléket, ezek gyakorlatilag 24 órában működnek, hogy a lehető legtöbb ember adatait sikerüljön regisztrálnunk, fényképet is készítünk a menekültekről, és így néz ki az az igazolás, ami az ő menekült státuszukat, vagy legalábbis eh, hát adataikat tartalmazza. Hatalmas munka ez, ennyi ember esetében a regisztrációt szakszerűen végrehajtani. fogadóhelyek száma most már 110-re bővült, és újakat próbálunk építeni, regisztrációs központokat, hogy még több ember tudjunk fogadni, adataikat feldolgozni. Moriában két regisztrációs állomás van, ezek láthatók a jobb oldalon látható az az létesítmény, amelyet most építünk, illetve építünk tovább, az infrastruktúrát fejlesztjük. Ezek is a regisztrációs központ hotspot képei. Ezek szálláshelyek, amelyeket most látnak. az átmeneti szálláshelyek. Sok ö, speciális ö, szükséglettel érkező menekült van. Nem csak a ruhájukat kell lecserélni, hiszen a, a többségük ö, nedves, szétázott, rongyos ruhákban érkezik, hanem ö, speciális egészségügyi problémákkal érkezők. Éppen most született gyerekek, vagy most szült anyák ellátására is szükség van és olyan emberekkel is találkozunk, akiket megkínoztak hazájukban. Mindent megteszünk azért, hogy a fogadás körülményei méltóak legyenek. Az, a gyerekekkel egyedül utazó nőket külön kezeljük. Most pedig néhány konkrét technikai jellegű kérdésről beszélnék, mert tudom, hogy nem sok időm van. Itt látható, hogy mik azok az eljárások, amelyeket Mariában tervezünk a következő hetek során. Reméljük, hogy elér hozzánk a Frontex megígért újabb segély szállítmánya, amely szakemberekből is áll. A Frontex-szel kiváló az együttműködésünk és az Eurodakkal. Ezzel együtt gondolom tudják, hogy ha már dolgoztak terepen, hogy sok bürokratikus akadályba ütközünk. Ilyen értelemben is segítségre lenne szükségünk. Ugye, amikor az előbb szó volt a gyors új lenyomat levételi rendszerekről más kontextusban, akkor nagyon odafigyeltem, mert jó lenne, hogyha ilyen eszközökkel is rendelkeznénk. Ez pénzkérdés is, de például hiány van. Örülök annak, hogy hogy állítólag kapunk majd új tolmácsokat. Állítólag ez ennek a megszervezése már zajlik. Én a terepen dolgozom, a fronton dolgozom, és innen nézve nagyon fontos az is, azt látni, vagy úgy látjuk, hogy addig nem lesz jó a relokációs rendszerünk, amíg nem Törökországban kezdjük megoldani a problémát. Törökországban van a probléma megoldásának a kulcsa. Köszönöm szépen, elnézést, hogy kicsit tovább beszéltem. Most Sembri úrnak adok szót az elszótól három percet kap. Kérem, hogy tartsák be a felszólalási időt, mert kérdéseket is szeretnénk önökhöz intézni, majd még újra megszólalhatnak valamennyien. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés, hogy itt vagyok. Rövid leszek. Múlt héten is már jártam itt, azokat a gondolatokat szeretném itt egy kicsit megismételni. 174 szakértőt kértünk, 176-ot kaptunk ígéret formájában, jelenleg 30-an vagyunk az olasz-görög határon mi 30-an dolgozunk. Mi operatív tervek alapján dolgozunk. Az egyik ilyen operatív tervet aláírtuk közösen a görög kormányjal, ezt azonban rugalmasabbá kéne tenni, éppen a felülvizsgálata zajlik. A jelenlegi operatív terv három kérdéssel foglalkozik, az, az adat ö, csere, hogy mi is jól informáljuk a menekülteket, meg az ő adataikat is ö, megkapjuk. A második a tagállamokkal való kapcsolattartás, a harmadik funkció pedig a szükséges technikai dokumentumok megalkotása. Lesboson heten dolgozunk, a 30 fős csapatból heten dolgoznak ott, főleg az információ szolgáltatása feladatuk. A következő napokban Pireuszon is kialakítunk egy csapatot, és azt reméljük, hogy januártól további tíz szakemberrel bővül a csapatunk, és majd aztán még 20-szal. A harmadik funkció a dokumentum hamisítás csalások elkerülésével való foglalkozás. Mi több más hotspot létrehozásakor ott voltunk, segítettünk, és az volt a feladatunk, hogy mobil irodákat építsünk. Ezt meg is tettük, egész rövid idő alatt nagyon sok ilyen mobil irodát sikerült nem csak felépíteni, hanem a működésüket is kialakítani. A legnagyobb kihívás előttünk a, a recepciós kapacitás számunkra is, a szakember kapacitás. A görög hatóságokkal közösen végezzük a regisztrációt, de szeretnénk ennek az idejét lerövidíteni. A görög hatóságokkal jó az együttműködésünk, és meg akarunk velük állapodni egy új felülvizsgált hotspot működési rendről. A kollégáimmal ebben folyamatosan egyeztetünk. Köszönöm szépen. Most pedig a Frontex operatív vezetőjét halljuk, Klaus Rössler urat, ugyancsak három percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy az Európai Parlament érdeklődött a Frontex fellépése iránt. A Frontex támogatja a hotspotos megközelítést. A közös fellépéseink integráns része ez. Jelenleg 114 ö, ö, kis irodát működtetünk Lesboson, több mint 40-et Hios szigetén, 32-t Számoszon, 44-et Laroson és Agatonisin, és 33-at Kossz szigetén. Fontos, hogy ezeknek a fontos funkcióit megfogalmazzuk, biztonsági fenyegetettségét és a kihívásokat. A görög hatóságokkal való együttműködésről is beszélnék. A migránsok befogadási képessége limitált. Technológiai értelemben is a regisztrációs eszközök ö, mennyisége is korlátokba ütközik, így továbbra sem teljes körű, teljesen rendszerszerű a regisztráció. Bár erre törekszünk, hogy ez így legyen. Véleményünk szerint válságkezelési stratégiát kéne kialakítani, amely magasabb szinten kezeli a, a migráns kérdést. Emberi és műszaki erőforrásokból is kevés van, kevés az, a, az átláthatósága a folyamatoknak, a görög rendőrségnek is kevés az embere, az európai eszközök, csapatok is kevesen vannak nagyon sok olyan menekült van, aki hamis nemzetiséget próbál bevallani, és az, a dokumentumok ellenőrzése lehetetlen, mert vagy hiányoznak, vagy a meglévő dokumentumok nagyon könnyen hamisíthatóak. Április 20-a óta a Frontex folyamatosan megerősítette jelenlétét a közös Poseidon fellépésben, de a Frontex helyi jelenlétének a helyi befogadási kapacitás is korlátot szab, adott esetben, hogy van-e elég ember, aki a konkrét adatlevételt intézze. A Frontex hajlandó az EU átért modellt alkalmazni, a hotspotokon, Lesboson és a többi említett színhelyen is, a másik négy szigeten. Erre készek vagyunk tehát szolgáltatóként, hogy az Európai Regionális Task Force Pireoszon közösen lépjünk föl, ahol a Eurojust, az EULISA és a Europol is megjelenik. A Frontex most próbálja felülvizsgálni a rabbit intervenciós mechanizmus működését, amit a görög hatóságoknak csütörtökön nyújtottunk be, és közös döntés fog születni már ezen a héten ebben a témában. Köszönöm szépen. Thank you very much. And finally, before we open the discussion. Köszönöm szépen, mielőtt megnyitom a vitát, Lani Fortiának fogom megadni a szót, aki a Nemzetközi Mentési Bizottság országigazgatója. Görögország országi, országigazgatója. Köszönöm szépen! Lani Fortjének hívnak, görög országi országigazgató vagyok. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak, hogy elmondjuk, hogy mit tapasztaltunk az elmúlt öt hónapban lesz a szigetén. 1933-ban jött létre egy szervezet, amelynek a célja az volt, hogy segítséget nyújtsunk a tengeren bajba jutottaknak. Most azóta már 44 országban dolgozunk, 26 ország, városban van helyszínünk, székhelyünk, és az azonnali válaszadástól a tartós letelepítésig nagyon sok tevékenységünk van. Lesboszon is eh, jelen vagyunk. A több mint száz helyben rekrutált eh, professzionális segítő van, aki eh, segít nekünk. A víz rendelkezésre bocsátása, a biztonság garantálása, a biztonságos utazás garantálása, ezek a feladataink. Több ezer ember érkezett leszboszra. Ezek az emberek nagyon sok pénzt fizettek az embercsempészeknek. Eladták a tulajdonokat annak érdekében, hogy elmenjenek otthonról. Ezek menekültek, főleg menekültek, erőszak, konfliktus és elnyomás ellen menekülnek Szíriából és más országokból. Idén több mint 3300 ember halt meg a földközi tengeren. Augusztusban és szeptemberben biztosították azt, hogy az megérkező személyek mind nyilvántartásba vétessenek. Nők, férfiak, gyerekek több mint 70 kilométert gyalogoltak azért, hogy eljussanak a regisztrációs táborig. Általában mindezt mm, étel, ital nélkül, orvosi ellátást nélkül tették meg ezt az utat, nem kaptak, és az út aludtak. Szeptember eh, elején tele voltak a táborok, eh, eh, több, ember, több száz, több ezer ember az utcán kellett, hogy aludjon a szabad ég alatt. Tíz éves tapasztalatom van Afrikában, Ázsiában, konfliktusok alatt, és azt kell, hogy mondjam, a legrosszabb tapasztalatokat szereztem Lesboson. Október, novemberben egyre több ember érkezett, és a regisztrációs rendszer össze, majdnem összeomlott. Azt, azt a rengeteg embert, aki regisztrációt kért, nem tudták kezelni. A regisztrációs folyamat a nemzeti hovatartáshoz alapján különbséget tett az emberek között, hatalmas feszültségek alakultak ki az emberek főleg akkor feszültek, amikor nagyon sokat kell várni. Gyakran szörnyű körülmények elől menekülnek ezek az emberek. Az elmúlt öt hónapban láttuk, hogy egyre elmaradunk a feladatok mögött, egyre nagyobb a feszültség a menekültek és a lakosok között. Ebben az összefüggésben el kell mondanunk, hogy nagyon nagy szükség van egy új hotspotra lesz boszon. És lehetővé kell tenni azt, hogy méltó módon eljussanak ezek a menekültek a célállomásukra. nem volt egyetetes azzal kapcsolatban, hogy hol és hogyan kezdjük meg ezt a folyamatot végül is egy olyan rendszert vezettek be, ahol az operatív és a humán erőforrások nem álltak rendelkezésre. Folyamatosan nagy problémákba ütközünk, holott az emberek alapvető szükségleteit el kell mindenképpen látni. Másodszor nem volt megfelelő információ a hotspot bevezetésével kapcsolatban. A Lesboszon ez nagyon megnehezítette a humanitárius segítségnyújtók eh, munkáját. A menekülteket támogató szervezetekkel való dialógusra lett volna szükség. Harmadszor, a relokációt tökéletesen hajtották végre. Az elmúlt két évben 66.400 emberre ígérte, embernek ígértek helyet, holott néhány hét alatt érkezik ennyi ember Görögországba. Ha jól értem, a relokáció csak azokra az országokra vonatkozik, ahol 75%-os az admissziós arány. Tudjuk, és a kollégák is említették, hogy nagyon sok munkát kell még végeznünk, hogy javítsuk a helyzetet. Leszboszon az elmúlt hetekben ez egyértelművé vált. Mindazonáltal az Európai Unió további hotspotokat akar létrehozni. E, azt kell, hogy mondjam, hogy ne a leszboszi tapasztalatokból induljanak ki, e, és e, fontolják meg a projekt humanitárius oldalát is Mit kell tenni annak érdekében, hogy a leszboszi tapasztalatokat fel tudják használni? Az EU és Törökország kapcsolatát javítani kell, és biztosítani kell azt, hogy Törökország is a feladatát elvégezze. Ezeket a kérdéseket kérem szívleljék meg. És le is járt az időm, úgyhogy várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam. Köszönöm szépen. Ön is eh, tett fel kérdéseket a képviselőkhöz és a bizottsághoz, úgyhogy ezt komolyan kell venni. Köszönöm szépen. Most akkor rátérünk a vitára. Köszönjük szépen, hogy betartották a hozzászólási időt. Eh, betartották a hozzászólási időt, ezzel van elég időnk a eh, párbeszédre. A koordinátoroknak fogok először szót adni, mindenkinek két perce van. Olaszországot is meg szeretnénk még Olaszországgal kapcsolatos témákat is meg szeretnénk hallgatni. Két percet adok Monika Holmájernek. Köszönöm szépen, rögtön a kérdésekre térek rá. Először is Frontex jelszó és a görög oldalhoz intézem. Hány emberre lenne szükség ahhoz, hogy a feladatokat legalább valamennyire, vagy minimálisan el, tudja, el tudják látni. Nem csak a jogszabályokra gondolok itt, hanem hogy az embereknek legyen elég élelmiszer, víz álljon a rendelkezésükre. Nyilván nem csak az Európai Uniónak van itt kötelezettsége, hanem a tagállamnak is. Mi a helyzet Görögország és Frontex között a felosztásra? Mennyi ember tud adni Görögország, illetve a Frontex, hogy az szigeten normális körülményeket tudjunk biztosítani? Aztán az NGO-k, mint ahogy ezt már óvatosan kifejezésre juttatták, az NGO-knak nagyon nehéz feladataik vannak, milyen elvárásaik vannak Görögországgal szemben azért, hogy a munkájukat végezni tudják, mert aztán nagyon jó tapasztalataink vannak az NGO-kkal való együttműködésre, máshogy nem is tudtuk volna megoldani a problémákat. Aztán hallottuk, hogy volt, sor került könyvgáz és más eh, egyéb eretentő eszközök bevetésére, ez a média is bemutatta, hozzá, tudjuk, eh, hozzá tudunk eljárulni ahhoz, hogy a személyzetet úgy eh, készítsék föl, hogy úgy tudja felosztani a menekültek csoportjait, vagy, vagy tömegét, hogy ezekre a feszültségekre ne kerüljön sor. Milyen feszültségekről van szó? Etnikai feszültség, vallási feszültség, vagy egyszerűen annyi, hogy az embereknek tömegesen kell szörnyű körülmények között tengődniük, még tovább juthatnak. Utolsó kérdésem Frontex sajnos még mindig eh, előfordul az, hogy nagyon sok embert még irregulárisan, tehát nem eh, szabályosan eh, elszállítanak a szigetről, és nem állítják meg ezeket az embereket, akik, akiket a, a csempészek a szigetről kicsempésznek. Hogyan lehetne, hány emberre lenne szükség ahhoz, hogy ott ezt, ezt, ezt megállítsuk ezt a folyamatot, és megállítsák ezeket a személyeket? Köszönöm szépen. Birgit következik a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Van egy előzetes megjegyzésem. Remélem, hogy mindenki számára világos az, hogy mi eh, európai intézményként és tagállamokként is túl későn reagáltunk erre a kihívásra, és ezért a feladatok eh, nagyon komolyak, súlyosak, semmi értelme eh, hibáztatni bárkit is, hanem mindannyian közösen az EU-n belül és kívül meg kell tennünk a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy szabályos eljárásokra tereljük a hangsúlyt. A hotspotokban nagyon sok hírt hallottunk humanitárius kérdésekről és más plegykákat is. Nos, a regisztráció nagyon fontos, hogy minden menekültet regisztráljanak, itt javítani kell a helyzetet. Másodszor Abból indulok ki, hogy minden eh, nyilvántartásba vett, megérkezett menekült, de eh, kapcsolatban be is indul a menedék eh, eljárás, aztán a visszafordítás. Gyakran mondjuk könnyedén, hogy aki nem kapta meg a menedékjogot, azt visszafordítják. Vissza, de a menedék jó kérdése kettős. Van politikai okokból menekülő személyek menedékjoga, mások szerint pedig másokra pedig vonatkozik a, a háborús konfliktusok elől menekülők számára tartózkodási jog. Nyilván, akik háború elől menekülnek, azoknak egy tartózkodási engedélyt kell adni, akkor is, hogyha nem kapnak menedékjogot, és nem lehet őket azonnal visszafordítani. A második kérdés, ki dönti ezt el végeredményben, hogy valakit elismernek-e, mint menedékérőt vagy nem. A nemzeti hatóságoktól függ ez, tehát Görögországtól esetleg, vagy a Frontex, Europol, Ihászó is részt vesz -e ebben, és milyen formában? A harmadik kérdésem, ugye sokat beszélünk, úgy le kell zárnom a kérdésemet, hogy hogy a nyilvántartást is biztosítani kell, de mi történik, hogyha Görögországban minden menekültet nyilvántartásba vettünk, senki nem megy szabálytalanul máshova, és aztán nem működik az európai relokalizáció, akkor Görögország a következő probléma előtt áll. Tehát az európai szolidaritást itt most nagyon ki kell emelnünk, és két utolsó pont, ki foglalkozik a menekültek kor szerinti megalapításával, hogy fiatalok, fiatalkorúak vagy nem, 16-18 vagy 20 évesek, van itt hozzászólási lehetősége, illetve tudnak-e mondani arról valamit, hogy a Frontex állítólag visszafordítást dönthet, visszafordításról dönthet. Mi ennek a döntésnek az alapja? Köszönöm szépen, Stevens asszony, az LKR részéről. Thank you, Chair. Uh, I've been... Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam a görögországi um, tapasztalatokat, de mások is uh, tájékoztattak. Úgy tűnik a hotspotok működnek, mert mindenkit nyilvántartásba kell venni. Úgy tűnik, hogy a legtöbben nyilvántartásba bekerülnek a hotspotokban, ez egy nagyon pozitív lépés, ez az egész lényege. Ezzel egy időben ha jól értettem. A hotspotok koncepciója összességében nem igazán működik jól, mert végül, hogyha jól értelmezem, mindenki eh, eh, eltávozik. 24 órán belül elhagyják a szigetet. Tehát az első, tehát a frontvonalos nyilvántartás nem igazán működik. Hogyha valaki nyilvántartásba kerül, akkor utána mehet. Ez hogy működik? Gyakorlatilag hogyan tartják, hogyan veszik nyilvántartásba az embereket? Megvizsgálják azt, hogy honnan érkeztek, hogy valóban onnan érkeztek, ahonnan mondják, Szíriából vagy Irakból, jó, oké, hát ezek háborús országok, de hogyha lehet, hogy valaki hamisított útlevéllel érkezik, ez hogyan öm, vizsgálják meg. Ha jól értem, ez nem egy igazi screening, hanem csak egy papír alapú nyilvántartásba vétel, és aztán utána lehet menni. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a hotspotok filozófiájának megfelele. Köszönöm szépen. Milner asszony következik. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, hiszen nagyon hasznos, átfogó tájékoztatást kaptunk. Az első megjegyzésem és kérdésem az, hogy Ugye mindannyian követtük a vitát az elmúlt napokban, amikor Görögország nagy nyomás alá került, és szinte már Schengenből is kitessékelték. Közben egyetértek Szipel asszonynal, aki azt mondta, hogy közös felelősségünk ez, ami történik a külső határokon. A külső határok nem csak Görögország felelőssége. Görögország itt most Európa kapuja, de Törökország is felelős. Van egy előttem egy jelentés, október 11, 11 csak a természetben igényelt juttatásoknak csak a 3%-a jutott el Görögországhoz. Kérdezem, hogy javult-e a helyzet, vagy ez így van-e még mindig. A másik dolog a relokalizált személyek, 30, hát ez nem igazán nagy benyomást tesz rám. Szeretném tudni, hogy milyen intézkedéseket, kommunikációs intézkedéseket terveznek annak érdekében, hogy több ember relokalizációjára sor kerülhessen. Köszönöm szépen, AMSZ képviselő, a GUE részéről. Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy Görögországban nagyon nehéz körülmények vannak. Ebben az országban nem is igazán volt menedékrendszer, és most itt merült föl a legnagyobb probléma. Most meg kell próbálnunk minden tőlünk telhetőt megtenni. Ezt hozzá kell tennem. Ezen összefüggésben három kérdésem van. Tudtuk, hogy Görögország sokáig nem kapott Európai Uniós juttatásokat migrációs témákra vagy célokra. Az UNHCR nagyon fontos panaszokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy nagy tagállamok nem fizetnek be, és ezért nem tudják a hotspotokat finanszírozni. Azt szeretnénk tudni, hogy ez igaz-e, és mit tesznek ennek ez, megoldására. Mi a helyzet az NGO-kkal való együttműködéssel, illetve, e, együttműködéssel, illetve a e, orvosok határok nélkül szervezett e, együttműködésével kapcsolatban? E, aztán az állampolgárság szerinti filterek. Sok NGO azzal tájékoztat, hogy ez illegális, ez az Európai Uniós joggal nem összeegyeztethető, és a Genfi menekülti konvencióval sem. Az Európai Bizottságot kérdezem erről, hogy mit mi a véleményük erről. Aztán mi a helyzet azokkal, akiket vissza kell fordítani? Ők a kapuk előtt maradnak, vagy kiteszik őket valahova, vagy, vagy, vagy mi lesz velük? Hány embert fordítottak vissza? nyilvántartásba vétel után, akik nem abból az államból jöttek, ahonnan veszünk fel személyeket vagy fogadunk be személyeket. A harmadik dolog, 30 ember telepítettek át, bravo, hát az Európai országoknak ehhez csak gratulálhatok. Úgyhogy a kérdésem a görög kollégákhoz és az International Rescue Committeehez, mi a véleményük a Dublin rendszerek kapcsolatban? Ezt meg kell szüntetni, vagy csak javítani kell, vagy ezt fenn lehet-e tartani úgy, ahogy van? És ahogy egy kolléganő mondta, hogy legálisan is lehetővé kell tenni a bevándorlást Európába, kérdezem, hogy ezt pontosan hogy képzelik el? Judit, zöldek, Skákeller nincsenek itt, zöldektől nincsenek itt. A kollégák, akkor az EFTD következik, Laura. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék néhány kérdést feltenni. Az azonosítási eljárással kapcsolatban azt szeretném tudni, hogy mik itt konkrétan a problémák, amelyek az identifikációs eljárással kapcsolatban, azonosítási eljárási kap, eljárással kapcsolatban felmerültek. Hányan tudta Görögországba bekerülni, és aztán máshova menni azonosítás nélkül? Ez az, hogy már feltette a kér- azt a kérdésemet, amely a visszafordításokra vonatkozik. Hogyha látjuk, látják, hogy valakinek nincs, megállapították, hogy valakinek nincs joga a védelemre, és vissza kell fordítani. A hotspotok tulajdonképpen visszatartó táborok, vagy vannak-e itt erre vonatkozó más eljárások? Illetve a quid de plurasszal kapcsolatban tudnak-e valamit Mm, mondani, valami számadatot mondani a hotspotokban. sikerült-e eh, gyorsabban eh, nyilvántartásba venni az embereket, vagy felgyorsítani az eljárást. Ami a relokalizációt illeti, látjuk, eh, hogy a számok nem igazán mutatnak javulást, úgyhogy meg kell értenünk, hogy ezek a hotspotok -ok hogyan működnek, hogyan jöttek létre. Eddig arról volt szó, hogy ez majd mindenre gyógyír lesz, de mi történt, mennyi, bennő sikeresebb vagy jobb a helyzet ott, hogy vannak hotspotok, mint előtte? Roberta Metzola. Thank you very much. I, I... Köszönöm szépen. Rövid leszek, de azért néhány kérdést szeretnék feltenni. Egy másik szakbizottságba át kell majd mennem de online meg fogom hallgatni a választ, úgyhogy kérném, hogy válaszoljon a kérdésemre. Az Elzával kapcsolatban nagyon örülök annak, hogy az elmúlt hónapokban többször is itt voltak már, és mindig elmondták a napra kész híreket. Számunkra ez nagyon fontos. Folyamatosan ugye csak rohanunk az újabb és újabb információ után. Ami a ami az áttelepítéseket illeti, szeretném megkérdezni, hogy egészen pontosan mi történik az EASON belül azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok hogyan reagálnak, hogy ki mennyi áttelepítést vállal, hogy mi az a platform, mi az a fórum, ahol a tagállamokkal, a tagállami kormányokkal beszélnek. Tehát, hogy hogyan lehet egyeztetni, hogy ezeket a kihívásokat le tudjuk győzni. Egyáltalán mik a legnagyobb kihívások az áttelepítéssel kapcsolatban? Tudjuk, hogy a hotspotok hogyan működnek, tudjuk, hogy megérkeznek ezek a személyek, és hogy annak érdekében, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek, megfelelő védelmet kapjanak, sokszor áttelepítik őket egy másik országba, és hogy erre hogyan reagálnak, mik az ezzel kapcsolatos problémák. Beszélünk, és beszélnünk is kell azokról a személyekről is, akik nem töltenek hosszú időt Görögországban vagy Olaszországban, akik már eleve azt tervezik, hogy tovább mennek valamilyen más tagállamba. De mi történik azokban a tagállamokban, amelyek a belépési pont és a fogalmazhatók így a célország között vannak, és hogyan lehet azt biztosítani, hogy ezek a menekültek tényleg eljutnak abba az országba, ahova igyekeznek. Aztán nézzük a hamisított útleveleket. Nagyon sokan hamisított vagy hamis útlevéllel próbálnak belépni az Európai Unióba. Itt ugye a Schengeni külső határok biztonságáról és védelméről kell beszélnünk, mert csak akkor folytathatjuk úgy tovább az európai életet, hogy nincsenek belső határok és ellenőrzések, hogyha megbízhatunk a külső határokban. Tehát a görög kormány képviselője hogyan reagál ezekre a kérdésekre, és egészen pontosan hány hamis vagy hamisított útlevelet találtak a belépési pontokon. Köszönöm szépen, Anna Gomes következik, parancsolj Anna. Köszönöm, én, én teljesen meg vagyok lepődve. És csak állunk, és várjuk a menekülteket, hogy miért nem érkeznek, mert hogy minden készen áll a fogadásukra. A belügyminiszter az a két nappal ezelőtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy azért nem érkeznek a menekültek, mert a görög és az olasz hotspotokon lelassultak a folyamatok. Ez teljesen sokkoló, amit teljesen meg vagyunk lepődve. Ki felelős ezekért? Óriási katasztrófák következnek be, óriási problémák vannak, levelet írtunk a bizottságnak, hogy meg tudjuk oldani ezeket a problémákat, hogy például a polgári védelmi mechanizmusokat miért nem veszi igénybe Görögország? Számomra teljesen felfoghatatlan volt az, amit a bizottság mondott, és amit Görögország mondott, és válaszolt. Én nem is értem, hogy miért kell ennyit ülni ezeken a kérdéseken, valami nagyon rosszul működik. Szerintem ez tényleg szégyen. Én szégyellem magam, mint európai, hogy ennyire lassan működnek a dolgok. Mégis mi kerül ennyi időbe? Mire várnak? És azt szeretném megkérdezni Vervé úrtól, az imént azt mondta, hogy nagyon kevés visszafordítás történik, mit értünk visszafordításon. Tehát ez egy önmagában követendő cél, ez a visszafordítás? és hogyha látjuk, hogy ennyi probléma van, akkor nézzük meg, hogy mi a fő probléma. Elhangzott, hogy esetleg a finanszírozás a fő probléma, de akkor a görög kormány mégis miért ült annyit a babérjain, és miért nem kért hamarabb pénzt? Tehát, hogyha probléma van, komolyan mondom, nem értem, engem ez teljesen meglepett, és teljesen felháborított, hogy akkor miért nem tesz senki semmit. És a Nemzetközi Menekültügyi Bizottság is elfelejti, hogy itt vannak ezek az emberek Európában. Rengeteg kitett ember van, rengeteg felnőtt kísérete nélkül utazó gyermek van, nők, kisgyerekekkel, akkor most ezeknek az embereknek fogunk segíteni, és hogyha szeretnénk segíteni, akkor az nem úgy történik, hogy ide jönnek ezekkel a jelentésekkel, vagy akkor most mi lesz? Gerard Döpri a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, köszönöm mindazoknak, akik eljöttek és elmondták a véleményüket. Bizonyos sajtóorgánumokban azt olvastam, hogy vannak olyan menekültek, akik megpróbálják kikerülni a regisztrációt. Ez igaz? Tehát, hogy óriási káosz van a regisztrációs pontokon, a hotspotoknál is, hogy vannak olyan menekültek, akik szeretnék kikerülni. A regisztrációt kérdésem, hogy van ilyen, vannak-e, akik ki akarják játszani a regisztrációt, és hogy ez melyik szigeteken fordult elő, és körülbelül milyen számban. Aztán itt vannak az ügynökségek, az EASO, az Aerojust, a LISA, a Frontex, egyáltalán tudja a jobb kész hogy mit csinál a bal, hogyan szervezik meg, hogy egészen pontosan ki mit csinál. És aztán van egy érzékeny kérdésem is, ez a hotspotok konkrét célkitűzésére vonatkozik. Tehát itt van ez a rengeteg ember, aki szeretne belépni az Európai Unióba, aki regisztrálja magát, és van adatunk arról, hogy valódi menekült körülöttük, aki valóban menekült státuszt kap majd, az körülbelül hány százalék, és hány százalék a gazdasági migráns. Tehát ezt a belépési pontokon, a regisztrációs pontokon fel lehet mérni, ezt meg lehet állapítani, és amennyiben meg lehet állapítani, annak ellenére beengedünk mindenkit, vagy ez valahol rákül a papírjukra, hogy valódi menekültekről van ez szó, vagy esetleg gazdasági migránsokról? A következő kérdésem az, hogy legalább körülbelül meg tudná-e becsülni, hogy a bizonyos 75%-os kategóriába hányan tartoznak. Tehát azok, akik szinte automatikusan megkapják majd a menekült státuszt, és akik az áttelepítési program alapján valamelyik Európai Uniós országba elkerülnek, ahol hivatalosan maradhatnak. És mi történik a fennmaradó százalék, aki nem tartozik ebbe a kategóriába? Köszönöm szépen, Zsérár, nagyon örülök, hogy mindenki betartja a hozzászólási időt. Még hárman kérnek szót. Szeretne még valaki hozzászólni? Ő már rajta van a listán, ne izguljon. Rajta van a listán. De akkor más nem kér szót, akkor Verzsia asszonynak adok szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Én minden résztvevőtől szeretném megkérdezni, hogy a Görögország felé irányuló menekült áramlatnak mi lesz a jövője. Görögország megbirkózik ezzel, értjük el, hogy miért hirtelen Görögországon keresztül érkezik ez a menekült hullám, mi ennek az oka. Egyetértek azokkal, akik Törökország felelősségére rámutattak, és figyelembe véve azt az információt, amit most kaptunk Törökországtól, vagy Törökországról, hát ezek elég aggasztóak. Elég sok uh, szíriai érkezik Törökországon keresztül, természetesen nem szeretném megkérdőjelezni a friss Törökország Európai Unió megállapodás sikerességét. Az is elhangzott, hogy az útlevelek ellenőrzésével kapcsolatban vannak problémák. Na most, amikor problémák vannak az útlevelekkel, akkor mi történik az érintett személyekkel? Tehát konkrétan mi történik valakivel, akinek problémás az útlevele? Az európai mechanizmus, hogyha működni fog, mert jelenleg azért nem működik, ezt megjegyezném, ez csak a 75%-ra vonatkozik, mint ahogy Zsirár is elmondta, mi történik a többiekkel? természetesen nekik is joguk van menedéket kérni. És akkor velük mi történik, és hogyan lehet beosztani az úgymond jó menekülteket és nem jó menekülteket. A jó menekülteket, akik körülbelül a teljes menekült áradat 75%-át képezik, és a fennmaradó 25%-kal, akik gazdasági migránsok. És hát itt van a Genfi egyezmény, ami azért némiképp meg tudná könnyíteni a helyzetünket. A visszafordítási politikával kapcsolatban szeretnék pontos információt kérni, ez körülbelül hány embert érdekel, vagy hány embert érint azok közül, aki Görögországban vannak, hány embert fordítottak már eddig vissza, és mindjárt befejezem, elnök úr, tehát hány embert fordítottak vissza, hány embert érint a visszafordítás, és hogy a Macedón határon hány visszafordítás történt. Nagyon sokat beszéltünk a szigetekről, ugyanakkor nem csak a szigetek képezik a határt, és arról is beszélnünk kell, hogy a kettős vagy hármas számlálás vagy regisztráció milyen problémákat okoz, ezzel kapcsolatban is kérnék még némi pontosítást. Kirkosz úr most hozzászólhat, ön az egyetlen görög hozzászóló, úgy látom, aki ebben a témában szót kért. Köszönöm szépen, görögül fogok hozzászólni. Köszönöm szépen. Október végén a bizottság részéről azt hangzott el, hogy néhány hét alatt teljesen felállnak majd a hotspotok, és működni fognak, ugyanakkor most, december közepén pedig azt halljuk, hogy még mindig rengeteg munka vár, és rengeteg erőfeszítésre van szükség. Egészen pontosan mi fog történni a hotspotokkal konkrétan, milyen intézkedéseket fognak végrehajtani, és mikor fognak működni a hotspotok. Úgy látom, hogy nagyon lassan őrülnek a malmok. Milyen leckéket kell megtanulnunk a hibákból, és hogyan tudnánk felgyorsítani a munkát. Alig néhány hét van hátra ebből az évből, és rengeteg feladat még vár ránk. Valamilyen optimista üzenettel jó lenne zárni ezt az évet. 150 áttelepítésről hallottunk eddig, de mi történt a többi személlyel? Ők hova kerültek? Mi lett velük? Macedóniába kerültek át? A Nyugat-Balkán irányába indultak el? Mert hogyha ezek az emberek eltűnnek, ami egyébként nyáron nagyon sok személlyel megtörtént, akkor a nyomukat veszítjük, és ez újabb problémát is káoszt okoz. Kergeli asszonynak pedig azt szeretném elmondani, hogy mindazok, akik a helyszínen dolgoznak, nagyon keményen dolgoznak, és Morales elnök is elmondta, hogy maximálisan védenünk kell azokat, akik tényleg a helyszínen próbálnak segíteni, ezt szeretném Kárengeli asszonynak elmondani. Görögországban folyamatosan folynak még a tárgyalások, az egyeztetések arról, hogy mire van még szükség. A civil szervezeteket is be kellene vonni, és hát az tény, hogy jelen pillanatban a kormány nem jeleskedik a civil szervezetekkel való együttműködésben. Az ortodox egyház sem tett meg minden, de reméljük, hogy ők is egy kicsit magasabb sebességre kapcsolnak majd, és hogy megszületik a megfelelő együttműködés a civil szervezetekkel is, amelyek közül nem egy, tényleg nagyon hasznos és kitűnő munkát végzett. Köszönöm szépen. Holmájer asszony is elmondta a civil szervezetekkel kapcsolatos hozzászólását. Fajon asszony lesz az utolsó hozzászólom. Köszönöm szépen. Az imént Anna is azt mondta, hogy szégyen sok szempontból, ami történik, ezt én is így gondolom. A hotspotokat sokkal gyorsabban fel kellett volna állítani. Hetek óta, hónapok óta, hónapok óta beszélünk a hotspotokról, és a puzzle még mindig számos darabja hiányzik, és valószínűleg ez a kép sohasem lesz teljes. Voltak alternatív ötletek, hallottunk ezekről, ezek megvalósíthatóak? Tehát, hogy konkrétizáljam a kérdésemet, hogy mondjuk az öt hotspotból csak három lesz működőképes, akkor mi történik? Hogyha egyre többen fordulnak a nyugat-balkáni útvonal felé, akkor ott is kialakítanak majd egy hotspotot? és technikai szinten pedig azt szeretném megkérdezni, hogy ugye elhangzott, hogy Görögország ugyan regisztrálja a belépőket, de valójában ki foglalkozik azzal, hogy ezeket a személyeket vagy áthelyezzék, vagy pedig visszafordítsák. Ezek az emberek tovább akarnak menni, nem lehet őket megállítani. A balkáni utakon és utána az északi utakon is látjuk, hogy ezek az emberek tovább akarnak haladni az Európai Unióban. Attól tartok, hogy a migrációs politika újra nagyon komoly kudarcot val majd, mert elindítottuk a kvótákat, hogy megfelelőképpen befogadjuk és elosszuk ezeket az embereket, ami kudarcba fulladt, akkor előjött a hotspotok remek ötlete, de úgy tűnik, hogy ez sem fog megvalósulni. Van valami C-terv? Köszönöm szépen minden egyes kollégának, hogy betartotta az időt és hogy nagyon konkrét kérdéseket tett fel. Akkor most a panel képviselőinek fogom megadni a szót, először is a bizottság képviselőjének, de én is szeretnék feltenni egy kérdést. A tagállami szerepről viszonylag kevés szó esett. De az megemlítésre került, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem tesznek meg mindent, vagy az anyagi, vagy az egyéb segítségnyújtás területén. Ezzel a mechanizmussal kapcsolatban mi a bizottság véleménye? és úgy tűnik, hogy mindig, amikor valamilyen válság bekövetkezett, akkor sohasem voltunk felkészültek erre, megpróbáltuk a bizottság kezdeményezéseit, cselekvéseit végrehajtani, de ezek nem voltak elégségesek. Gomes asszony is kérdezte, hogy van -e egy felelős személy, aki irányítja, hogy mi történik, elég megnéznünk azt a válsághelyzetet, ami Lesboszon kialakult. Tehát, hogy ki irányít, én szerintem nincs is egy személy, aki irányítana. Így a források nem érkeznek meg, és mindenki csak egymásra mutogat, tehát ki a felelős. Hogyan működik ez a mechanizmus? Kellene ezen változtatni? Kellene esetleg nekünk a parlament részéről valamilyen alternatív mechanizmust javasolni, mielőtt még rosszabb lesz a helyzet, és még mélyebbre süllyedünk a válságban? Itt a hotspotokról beszélek, mint egyfajta befogadó pontokról, nem feltétlenül a befogadás vagy a regisztráció mienségéről. De az valóban óriási probléma, hogy nem tudjuk, hogy ki mit csinál és ki miért felelős akkor ugyanilyen sorrendben fog szót adni, ahogy az első előadások elhangzottak, a bizottság képviselője következik. Well, thank you. Köszönöm a kérdéseket, megjegyzéseket. Nem fogok mindegyikre válaszolni tudni, meg sok kérdés kifejezetten másokhoz érkezett. Megpróbálom a legtöbbet kihozni a kevés időből. Először is a finanszírozásról több kérdés irányult erre, hogy hogy állunk a pénzekkel. A nemzeti programok keretén belül Görögország mintegy 500 milliót kapott ígéret formájában, de a valóság más, mert Görögország nehezen fér hozzá ezekhez az összegekhez, administratív eljárások tömegével kell megküzdeni. Igazolni kell a programokat, és így tovább. Tehát ahhoz, hogy felgyorsítsuk ezt a jelenlegi helyzetet, a bizottság sürgőségi vész támogatást nyújtott 50 millió értékben Görögországnak, azonnali folyósítással. És ezen túl pedig azt reméljük, hogy egy UNHAR-ral egy megállapodás születik, hogy az általam is említett bérelt eszközök finanszírozása végül is lehetséges lesz. Ez 130 millió értékű lenne ez a felajánlás. Ez sem elég persze mindenre, folyamatosan gondolkodunk a görög hatóságokkal közösen, hogy a nemzeti programokkal összehangolva mit lehetne még tenni, felhajtani, mobilizálni. Jelenleg azonban a legsürgősebb ö, szükségletek szükséges pénz megvan, tehát meg lehet építeni az ideiglenes szálláshelyeket, a relokáció elkezdődhet ebből a pénzből, és a visszatérítési program is elindulhat. Ez tehát ezen a területen a helyzet. Aztán kaptam, kaptunk kérdéseket a visszatérítéssel kapcsolatban hogy hányan, milyen alapon, mikor kerülnek visszaküldésre. Ez nem az Európai Bizottság hivatalos álláspontja, a UNHCR-ral közösen ez egy gyakorlati megfogalmazás valósul meg a hatalmas számok tükrében, hogyha védelmet akarunk biztosítani azoknak, akik valóban nemzetközi védelemre szorulnak, akkor ez csak akkor lesz lehetséges, hogy akik nem szorulnak közvetlen nemzetközi védelemre, azokat vissza kell küldeni. Két változata van a visszatérítésnek, az úgynevezett önkéntes visszatérítési program, és a kényszer visszatérítés. Az önkéntes visszatérítési program belül 3500 embert fordítottak vissza. Ez lelassult júliusban, mert a program finanszírozása kifogyott, de ezt azóta megoldottuk, tehát a program újra felgyorsulhatott. Konkrét példát mondanék, talán hallották, A Fyrom határainál most új probléma, válsággóc alakult ki, ahol nem háborús országok menekültjei jobb életet keresve próbálnak átjutni, és akiket vissza kell téríteni, azokat gyorsan kell visszatéríteni. Nagyon fontos, hogy ez a program olajozottan működjön. A kényszer visszatérítés statisztikái alapján mintegy 16.130 embert térítettek vissza így módon, főleg albánokat. és egyéb harmadik országok között Pakisztán, Banglades állampolgárai érintettek. Hát oda sokkal nehezebb visszatoloncolni valakit, mint Albániába. Ez egy külön problémakör, erről a legmagasabb politikai szinten kell majd egyeztetni. Kaptunk kérdéseket a az áttelepítéssel kapcsolatban, hogy ez miért nehéz. Nem, ez nem pénzügyi okokból nehéz, erre meg lenne a pénz. A nehézség abban áll, hogy kevesen akarnak élni ezzel az eszközzel. Most valamelyest nőtt az érdeklődők száma, de még mindig alacsony. ugye egyszerre több problémát, problémát kéne megoldani. Egyfelől, hogy legyen igény a más országokban való letelepedésre, tehát ez egy meggyőzési tevékenységet igényel. Egy másik párhuzamos gond, hogy legyen hely az áthelyezett emberek számára, hogyha valaki kér ilyet, akkor ö, normális körülmények közé kerülhessen az adott országban. Legyenek olyan például ilyen gyors bér lakások, amelyek erre alkalmasak, és, és több kötelezettségvállalás kellene a tagállamoktól is. De leginkább sokkal gyorsabb elbírálás kéne. Mert ha nem tudja a menekült, hogy rövid időn kereszt, belül kap egy elhelyezést egy adott országban, ebben nem lehet biztos, akkor azonnal megváltoztatja a terveit. Ennyit tudtam akkor elmondani. Ön is hosszabban beszélhetett, mint lehetett volna, de hát ön végül is a bizottságot képviselte. Most akkor Skykelnek adok szót. Kérem, hogy tömerem. Köszönöm. Sok kérdést kaptam. Lehet, hogy némelyiket majd egy második körben fogom megválaszolni. Erő, előre venném én is az áttelepítési problémát. A pakisztáni nagykövetséggel együttműködünk, miközben persze ez egy európai probléma, mert ugyan vannak megállapodásaink egyes országokkal, de a gyakorlati együttműködés mégiscsak döcög, tehát ez egy közös fellépést igényelne. Sok kérdés fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek konkrétan a hotspotok, mit csinálunk. Regisztráljuk a menekülteket, Görögországban ezt a kapott utasításoknak megfelelően hajtjuk végre. A probléma nem is annyira a regisztráció, mint inkább az elhelyezés. Mert az elhelyezési lehetőségeink nagyon szűkösek. Görögország maga is válságban van. Nyáron megpróbáltunk óriási humanitárius segítségnyújtás nyújtási programon belül feltárni ö, szálláshelyeket, de hát ez már meghaladja a mi lehetőségeinket. A Dublini megállapodás értelmében mindenki azt mondja a Dublini megállapodásról, hogy nem jó, a Dublini Egyezmény miatt alakulnak ki sorok, miatt nem lehet ö, gyorsabban, hatékonyabban elhelyezni a menekülteket. A hotspotok önmaguk nem menekült táborok, nem is cél, hogy ez így legyen. A hotspotok befogadási pontok, ahol persze előfordul, hogy visszaküldünk embereket, de a többség bejöhet, de nem az a célunk, hogy kvázi fogva tartsuk őket Görögországban. Nem is lenne helyes, nem is akarja ez sem a görög fél, sem a menekültek. Ezt a kérdést magasabb szinten kéne az agállamoknak egymással megbeszélniük. Nincs konkrét számadatom, amivel ezt illusztrálni tudnám. Lehet, hogy a Frontexes kolléga úrnak vannak ilyen számai, hogy a relokáció hányakat érint, hány embert érint. És akkor még a politikai védelemről nem is beszéltünk. Meg kell kísérelnünk a menekülteket olyan csoportokba osztani, hogy mindannyian, minden csoport tagjai a saját szükségleteinek, elképzeléseinek megfelelő elbírálást kapjon. De ezt az idő szűkössége miatt sajnos nem lehet igazán tökéletesen csinálni. Különösen a nyári időszakban, amikor tömegesen érkeztek a menekültek, egyszerűen kezelhetetlen volt a helyzet. Lesboszra tízezeren érkeztek, ebben az időszakban. Egyszerűen lehetetlen volt megoldani az ő megfelelő áthelyezésüket, elhelyezésüket. Pedig sok NGO is segített. Sok NGO aktív Görögországban, de így is kevés az ember, kevés az elhelyezési lehetőség. Köszönöm szépen. Sembli úr, ha most ön is röviden reflektálna, megköszönném. Holmeyer képviselő kérdésére válaszolnék, hogy milyen személyügyi feltételeket kéne biztosítani. Ha a hotspotok mind felállnak, akkor körülbelül 60 teljes állású munkatársra lenne szükségünk, de ez még változhat a hotspotok számától függően, itt tehát rugalmasaknak kell lennünk. Ami a kihívásokat illeti, és Metzel képviselő kérdését, és a bizottsági képviselő is utalt erre, az info pontokra vonatkozó képviselői kérdésre válaszolva, a bizottsággal együttműködve próbáljuk az információs eszközeinket javítani a hotspotokon, hogy a, megfeleljünk a szükségleteknek, például a relokáció kapcsán. Ezek talán, tehát talán a legfontosabb kihívások. Ja, volt még egy kérdés, ami arra irányult, hogy hogyan próbáljuk a tagállamokat meggyőzni, hogy több szakembert küldjenek a térségbe. A Management Board tagjaival kapcsolatban állunk, és volt múlt pénteken egy, egy tanácsülés, ahol szakembereket kértünk, de egyelőre ez azért nem aktuális kérdés, mert még maguk a hotspotok sem álltak mind föl. De amint fölállnak, akkor valóban nagyon sok szakember lesz egy, egyszerre szükség. Rozner úr. Köszönöm szépen, Rözler úr. Három-négy válaszban próbálom megválaszolni a kérdéseket. A Frontex szerepére vonatkozó kérdést. A Frontex screeninget végez, a nemzetiség meghatározását, a regisztrációt segíti, új lenyomatlevétellel, rendszerszerű megszervezésével az személyazonos az adatok levételének, illetve folyamatosan összevetjük ezeket az adatokat a, a bűnhálózatok tagjainak listáival. Nem vagyunk kompetensek arra, hogy mi menekül státuszt adjunk, mi csak a nemzeti hatóságokhoz tudjuk utalni a kérelmezőket, és mi nem dönthetünk a visszatérítésről sem, ez is nemzeti hatáskör. Ami a, az erőforrásokat illeti, jelenleg 260 ö, irodánk van, illetve hát ö, tisztviselőnk, akik a műk, működnek. Körülbelül ugyanennyire lenne még szükség ahhoz, hogy tényleg gyorsan, működhessen a regisztráció, és ütemesen, de mondtam már, hogy az adott tagállam befogadó kapacitásaitól is függ ez, hogy hány ember tudunk telepíteni. Az EU részt nem lehet kiváltani, és mi sem válthatunk ki tagállami szakembereket, körülbelül 25%-os a mi részesedésünk jogszabály szerint. A Frontexnek nem feladata a helyi lázadások letörése, vagy a migránsok visszakísérése a szigetekről mondjuk Törökországba, ezek rendőri, tagállami rendőri feladatok. És nyilván való, hogy a migránsokat is jobban kéne tájékoztatni arról, hogy kinek mi a feladata. Ezáltal megakadályozhatóak lennének ezek a, a lázadások is. A Frontex a görög kormánynak, hatóságoknak felajánlotta, hogy a nyugat-balkáni Lida ülés faluapjaként regisztrációt és modulokat telepít a görög határára, a görög-macedón határra, ahol úgy megint csak új levétellel, az Eurodac rendszerrel azokat lehetne még regisztrálni, akik úgy jutottak el odáig, hogy őket nem regisztrálták. Terep, belejártuk a terepet, meg felmértük, hogy hol milyen támogatásra lenne szükség, most zajlik a tervezés, hogy végül is megköthető legyen a végleges megállapodás a görög hatóságokkal. A horvátszerb határon pedig felajánlottuk, hogy megerősítjük jelenlétünket, de még nem kötöttünk megállapodást a horvát hatóságokkal arról, hogy ez miben nyilvánuljon meg. Egyelőre a Frontex nincs ott a horvát szerb határon. Köszönjük szépen, most akkor Fortin asszonynak adok szót, Forti asszonynak. Köszönöm. Az első kérdés arra irányult, hogy a civil szervezetek szerepe mi legyen. Lesboszon nagyon jól együtt tudunk működni a helyi hatóságokkal, de hiányzik a döntéshozási kompetencia. És mivel ez európai külső határ, a koordinációt európai szinten kéne megszervezni. Görögország erre eddig nem volt igazán képes, a görög civil szervezetek koordinációját. E, ellentétes felülről lefele jövő utasítások jönnek, ilyen körülmények között nehéz a szolgáltatás nyújtás. Nos, ami az erőszakos menekülteket életét nem igazán további végrehajtó erők odavezénylése a megoldás, hanem az, hogy gyorsabb, olajazottabb legyen a regisztráció. Ha jó az információ áramlás és gyors az eljárás, akkor az emberek nem vesztik el a türelmüket és sökken a feszültség. Ha akkor gyűlik fel a feszültség, hogyha ott vannak, és nem tudják, hogy mi történik, mi lesz velük. A nem, különböző nemzetek ö, között nincs ö, fizikai értelemben különbség, ugyanakkor mégis egyes, egyes csoportok gyorsabban bejutnak, mások meg kevésbé gyorsan. Ezt, ezt látják, és ez is feszültséget kelt, ezt is meg kéne szüntetni. Ami a Dublini rendszert illeti, most már mindenki egyetért abban, hogy a Dublini rendszer végrehajthatatlan. Ha mindenkit Európa visszaküldene Görögországba, aki eddig bejutott regisztráció nélkül, az Görögországot megoldhatatlan helyzet elé állítaná. Ezt tehát nem lehet követni. Ami a, a kíséret nélküli gyerekeket és a nőket, gyerekeket illeti, az unicef közösen felmértük a helyzetet. Nincs előttem az, az, az felmérés eredménye, de szívesen visszatérek erre a kérdésre. Ami az EU-val közös válaszadási mechanizmust illeti, folyamatos tanulásban vagyunk. A civil szervezetek tipikusan ugye nem határvédelemmel foglalkoznak, tehát sok mindent nekünk is meg kell tanulnunk. Az OSA segítségével, meg az UNHCR-ral közösen egyre jobban meg tudunk felelni az operatív feladatoknak is. De bátorság kellene ahhoz, hogy általánosságot mondjak arról, hogy hogyan kéne az EU és a civil szervezetek közötti viszonyt javítani. Én csak konkrétumokról tudok beszélni. Az ECO szakértelme nagyon hasznos volt, amikor megjelent a térségben, és gyorsabb felmérésére lenne szükség a helyzeteknek, ez az általános következtetésem. Köszönöm szépen, és köszönöm valamennyi felszólalónak, kérdezőnek ezt az izgalmas vitát. Most az olaszországi helyzetre fogunk áttérni. Nyilván esetleg fáradtak már itt sokan, de hát próbáljunk lendületben maradni, meg hát főleg itt maradni, és noha egy kicsit kicserülednek itt majd az előadók a panelban, ne menjen el senki közben, sőt lesz egy videokonferenciánk is, egy perc türelmet kérek még a technika feláll, meg mi is itt átülünk, és folytatódik az ülés. Daniela. Allô, on vous voit pas. On ne voit rien du tout. Attends. Hein.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 colleagues, uh, we're going to make a, a quick... Kedves kollégák, akkor kezdenénk, mert egy kicsit elkéslekedtünk. Kicsit elment az idő, és a második rész ugyanolyan fontos, mint az első, úgyhogy azonnal térjünk rá mindenféle szép szavak nélkül és bevezetők nélkül, azonnal térjünk rá a hotspot helyzetére Olaszországban. Kedves kollégák, egy kis csendet szeretnék kérni Köszönök minden, köszöntet szeretnék mondani mindenkinek, aki eljött erre a ma délutáni ülésre. Nagyon intenzív ez az ülés. Kezdjük a DG Home igazgatójának bemutatójával Loran Michel, 5 perc, és neki fogom megadni a szót. Laurent, please. Thank you, Mr. Chairman. I hope there is as much interest. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy ugyanolyan nagy érdeklődés övezi Olaszországot, mint Görögországot. Azzal kezdeném, hogy az Európai Bizottság egy nyilatkozatot, egy jelentést fog kiadni az olaszországi hotspottal kapcsolatban, úgy, mint Görögországgal kapcsolatban. 15-én tehát részleteket kapnak a helyzetről mind a két országban. A helyzet egy kicsit más Olaszországban, mint Görögországban számosokból kifolyólag. A feltételek mások, illetve a számok is mások. Olaszországban sokkal kevesebb menekült el van dolgunk, mint Görögországban. Idén 150 ezeren érkeztek Olaszországba. Az olasz hatóságok nak több idejük volt felkészülni, tehát nem annyira válság helyzetben dolgoztak, és emellett hasonló nyomás alatt voltak az előző évben is. Tehát folyamatosan érkeztek a bevándorlók, a menekültek, érkeztek a menekültek, tehát volt idejük felkészülni. A helyszínen tehát fel, igyekeztünk felkészülni a helyi hatóságokkal, ügynökségekkel. Jelen pillanatban egy hotspot van, amely teljes mértékben működőképes, ez a Lampedúzai. Görögországgal összehasonlítva a helyzetet, tehát van egy hotspot, egy hotspot van, amely teljes mértékben működőképes. Többször is ellátogattunk a helyszínre, és mind a Frontex, mind az IASO, az IOM és a Save the Children program is a helyszínen vannak a menekültek orvosi eljárás, orvosi ellátásban vesznek részt, leveszik az ujjlenyomatukat, benyújthatják a menedékkérelmüket, illetve a relokációs kérelmüket. A Frontex emberei is ott vannak, információt gyűjtenek ott a helyszínen és ez az információ, ez az Europolnak is rendelkezésére áll. A Europol és a Frontex múlt pénteken aláírtak egy egyezményt az adat cseréről, és ez is megkönnyíti az együttműködést a két hatóság között. Míg Lampedusa működőképes, inkább a többi hotspotban nem látjuk az előrelépést, és ez az aggodalom. A Godaló és Letkanyai hotspotok elvileg már beke, elkezdhetnék a munkát, de még politikai döntésekre várunk, hogy világossá váljon, hogy ezek működőképes hotspotnak számítanak, vagy nem. Azt remélem, hogy a következő Európai Tanácsra Remzi miniszterelnök a helyszínen lesz, illetve Remzi miniszterelnök meggyőződik arról, és kijelenti majd, hogy ez a két hotspot működőképes az Augusta, Taranto és Tapani hotspotoknak még bizonyos infrastruktúrális munkálatokra van szükségük, de már majdnem készen vannak, majdnem készen állnak Úgyhogy azt reméljük, hogy az elmúlt, elkövetkezendő hetekben, hónapokban elegendő hotspot álmada rendelkezésre, hogy megbirkózzunk a menekültek áradatával. Lampedusában 500 egység áll rendelkezésre, és ez nem elegendő, hogyha figyelembe vesszük, hogy mi történt múlt héten, amikor több mint 5000 bevándorló, illetve menekült érkezett, mivel egyszerre érkeznek, hát különböző hajókkal, több hajóval, de egy napon, vagy egy, egy időben Lampedusa egyedül nem tudja befogadni őket, úgyhogy az olasz hatóságok előtt ez a legnagyobb kihívás. Ami a hotspoton túl a relokációs programot illeti Olaszország megfelelő lépéseket tett annak érdekében, hogy a relokalizációs program működjön, és igyekszünk segíteni a hatóságoknak a regisztrációval, a relokalizációs programok döntések nyilvántartásba vételével. Nagyon sok menekült, érkezik Olaszországba, akik nem menedékkérők, illetve nem vehetnek részt a relokalizációban. Most nagyon sokan, legutóbbi időszakban nagyon sokan érkeztek Nyugat-Afrikából, ezeket az embereket vissza kell fordítani. Olaszországnak a visszafordításban kell nagyobb teljesítményt nyújtani, az nagy kihívás, hiszen nagyon sok ember érkezik Olaszországba, akiket vissza kell fordítani, úgyhogy Olaszország emiatt vesz részt, a, vagy emiatt is műk, igyekszik együttműködni a nyugat-afrikai országokkal. Igyekszünk tehát támogatni Olaszországot, hogy javítsuk a visszafordítási rátát. Köszönöm, köszönöm szépen, Michel. Mario Morcone következik az olasz szab, polgári szabadságjog és bevándorlási osztály vezetője, a kollégák nyilván emlékeznek rá, hogy már beszámolt, már lát, járt itt nálunk, beszámolt a rendkívül összetett helyzetről, örülök, hogy ma is itt van, és egy kb. 10 perces előadást összefoglalót várunk Öntől. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy elmagyarázhatom, összefoglalhatom, hogy mi történt um, Olaszországban. Laura Michel, Marshall már beszélt a, a menekültek érkezéséről, 150 ezeren érkeztek, több mint tízezret nyilvántartásba vettünk, de nagyon sok a kíséret nélkül érkező kiskorú. Ezen menekültek fogadását, fogadására helyhatósági önkormányzati programok is vannak, tízezer felnőtt és ezer kiskorú számára ezek a programok már működnek. Együttműködünk a nagy nemzetközi szervezetekkel, UNHCR-rel, a, a, a, a migrációs szervezettel, a, a Vörös Keresztel többek között, ami a válságközpontot illeti. Nos, ezzel kapcsolatban, hát nagyon őszinte leszek, Marshall úr már leírta a helyzetet, de el kell mondjam, hogy az ország igyekszik egyensúlyba hozni a felelősségvállalást és a szolidaritást. Természetesen tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk, a válságközpontot erősíteni kell, de közben a személyek elhelyezésére is koncentrálni kell, elosztására is koncentrálnia kell. Ez az elosztás azonban nem működik megfelelően. 130 embert sikerült elhelyezni az újonnan érkezettek közül, és ez nagy feszültségeket hoz létre. Tudják, hogy hogy a helyzet Európában még jobban megszigorodott a párizsi események után. Most 130 embert Franciaországban, Spanyolországban, Németországban, más országokban szállítottunk, de néhány hete a dolgok tulajdonképpen zsákutcába kerültek. Az olasz kormány azt mondja, hogy készen állunk, legalább négy ilyen hotspotot megnyithatunk, megnyithatnánk a hatból, Lampedusa már megnyílt, hármat meg tudnánk nyitni hamarosan, vagy már most. Taranto, Taranto és Augusta ezeknek még néhány hétre van szükségük a, a e- felkészüléshez de azt várjuk, hogy közben a többi ország pedig a szolidaritását mutassa, ez nyilván egy politikai kérdés is. Az elmúlt bel- és igazságügyi tanács alatt említettük ezt a témát, de nem igazán volt fogadókészség. Az elmúlt hónapokban nagyon sok afgán, pakisztáni menekült érkezik, és ők ott maradnak a határon, az átmeneti állapotban. Olyan személyekről van szó, akik már jártak Szlovéniában, Németországban, Ausztriában, ahol nem kaptak nemzetközi menedéket, aztán, vagy védelmet, és aztán jönnek a, bangladesi, jönnek a bangladesiek is. Nos, hát ezt a témát felvetettük a tanácsot. tanácsülésen. Afganisztánban is van háború, ezeket a témákat, ezeket a kérdéseket is figyelembe kell venni, a személyek újra elhelyezésével kapcsolatban is. Teljesen világos, hogy egy új útvonal indult be, a menekültek most tömegével érkeznek A helyzet egyre feszültebb, Görögország és Macedónia között is nagy feszültségek vannak. Tudjuk, hogy Macedónia visszatart nagyon sok személyt, akik be akarnak lépni Schengeni határon át Görögországba. Tudjuk, hogy nagy feszültségeket okoz ez, új hullámok, hullám érkezhet Balkánon keresztül Olaszország felé hogyha az ember egy, hogyha valaki menekült eljutott már a Balkára, akkor onnantól kezdve már eléggé hát közel van a határ. Ismerik a Juncker tervet, a Junkeri idő tervet, ütemtervet, ez szerint dolgozunk, de nagyon bonyolultak az eljárások, ezeket javítani kellene és fel kellene gyorsítani. Amit nagyon fontosnak tartunk az az, hogy felgyorsítsuk az országok válaszadását, azon országokról beszélek, amelyeknek elektronikus üzenetet küldünk azzal kapcsolatban, hogy vissza kell fordítanunk állampolgáraikat. Innen várjuk a válaszokat, Eritrea például. az embereket egyszerűen meg kell győzni az eljárásról, e, arról, hogy például mehetnek Spanyolországba, például letelepedhetnek ott, vagy másik országba is. De hogyha Spanyolországnak három-négy hétre van szüksége, hogy válaszoljon, hát e, addigra ezek a személyek kezdenek e, kételkedni, és kételkednek abban, hogy helyes információt adtunk nekik és azt kérem a barátainktól, a többi országtól, hogy gyorsítsák fel az eljárást, az elektronikus eljárást. Rendkívül nehéz a helyzet. Megpróbáljuk az embereket meggyőzni arról, hogy ezekben és ezekben az országokban telepedhetnek le, e, és ott majd ilyen meg olyan lehetőségeik lesznek. Igyekszünk ezeket megismertetni ezekkel az országokkal, e, de hogyha ezek után e, nem jön válasz az említett országokkal országoktól, és a dolgok húzódnak, és nincs végleges megnyugtató megoldás, akkor nyilván a menekültek bizalmukat vesztik az egész rendszerben. Köszönöm, most ennyiben hagynám, és várom a kérdésüket. Köszönöm szépen! Sembri úr következik, az EASZO szóvivője. Köszönöm szépen! A hotspot operatív ütemterv elkészült, az olasz kormányjal az utolsó fázisról beszélünk. Időközben három fontos funkció van, amiről itt beszélünk, a relokalizáció, a menedékkérés, a másik a nyilvántartás, a bavétel, illetve a nemzetközi védelemnyújtás, a harmadik pedig a profilok összekapcsolása tagállamokkal. A lampedúzaiak az információkat rendelkezésre adják, nyújtják. A leszikányai hotspotban is van egy munkacsoportunk, ott dolgoznak a megnyitáson, illetve a Milánai quest ruában is vannak szakértőink, akik a helyzet a felkészítés, helyzetre való felkészülésen dolgoznak. Aztán Dublini rendszerre kapcsolatos szakértők is helyszínen vannak. Aztán most igyekszünk jobban együttműködni az NGO-kkal is a helyszínen. Nagy kihívások vannak, ahogy ezt már itt említettem, nagy nehézségeink vannak azzal kapcsolatban, hogy tisztázzuk az emberek állampolgárságát, és hogy azok az állampolgárok illetékesek-e, jogosultak-e a nemzetközi védelemre. Olaszországnak a hotspotokon kívül is vannak feladatai, mobil csapatok, is dolgoznak, illetve habokban is, érke, habokban is érkeznek menekültek. Az olasz és a görög helyzet különbözik egymástól, úgyhogy különböző megközelítésre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a Frontex részéről következik Röszler úr. Köszönöm szépen. Most a helyzetről röviden az Olaszországba érkezők száma csökken az elmúlt évhez képest, 11-12 százalékkal, most 144 ezer ember van Olaszországban, és 4600-an ott elvileg ott vannak, de az, az ő partraszállásukat még nem konfirmálták. Több iroda is működik Olaszországban, több 28 tisztviselő dolgozik ezekben a kikötőkben, és a hot, Katani, Szirakúza és Katányán kívüli hotspotokon kívül 15 screening és debriefing csoport dolgozik. Lampedúzára több mint 650-en érkeztek, és augusztai hotspottra pedig 394-en. A, az augusztai és a pedoklei, illetve más hotspotokban a fogadó rendszer még nincs teljesen felállva, az azonosítás, az úgy lenyomat levétel még nem tökéletes. A, az el, a kihívások a kihívás az az, hogy egy elsődleges fogadási rendszer jöjjön létre, fogadó központ jöjjön létre, ez az előfeltétele a hotspotnak. A screeninget jobban be kell vonni a teljes folyamatba. Egyes első fogadási központokban nem sikerül időben regisztrálni az érkezőket, aztán megemlítésre került az is, hogy ugyanaz az eljárás érvényes azokra, akik nemzetközi védelmet kapnak, és azokra, akik valószínűleg nem kaphatnak nemzetközi védelmet, holott itt különböző elbánásra lenne szükség. Emellett megfigyeltük azt is, hogy a partra szállás helyéről azonnal elszállítják az embereket az elsőleges fogadóközpontokba, és ez nem teszi lehetővé azt, hogy nyugalomban időben elemezzük a, mindenkinek a hátterét, a helyzetét. A menekülteket jobban kell tájékoztatni az egész folyamatról, a relokalizációs tervről, és a Frontex, ahogy ezt már mondtam, ezzel kapcsolatban Nos, mi támogatjuk az olasz hatóságokat, screening, debriefing új lenyomatvétel, támogatás, azonosítás, nyilvántartásba vétel, Európai Uniós Regionális Task Force Katániában működik június óta. A Frontex és más ügynökségek szorosan együttműködnek, tehát koordinálják a munkát, információt cserélnek, csere folyik tehát az EUNAFOR-ral, a szofiai misszióval, és valóban együttműködés van a például a e, bűnbandák, illetve az embercsempészek leleplezésével kapcsolatban. A Frontex tehát e, megerősített közös akciókat e, folytat az elkövetkezendő hónapokban és az elkövetkezendő évben. Köszönöm szépen Draszler úrnak. Köszönöm szépen. Viviana Valastról következik a Save the Children részéről. Most kerül akkor sor a videokonferenciára, és várjuk az 5 perces prezentációját. Köszönöm a szót, a Save the Children nevében köszönöm, hogy részt vehetünk ezen a konferencián, és szeretnék beszámolni a Lampedúzai befogadó központban végzett munkánkról. 2008 óta dolgozunk Lampedusán a helyi hatóságokkal együttműködésben. A fiatalkorúakkal foglalkozunk, és különösképpen azokkal a gyermekekkel, akik felnőtt kísérete nélkül érkeznek Olaszországba. Az ottani befogadó központ vezetőivel dolgozunk együtt. A jelenlegi mandátumunk júniusban lejárt, de a kormány új határozata értelmében lehetőségünk van arra, hogy tovább folytassuk a munkánkat, és továbbra is segítsük azokat a fiatal korúakat, akik lampedúzára érkeznek. A munkánkban bekövetkezett némi változás, különösen októberben és novemberben, de szerencsére sikeresen vettük az akadályokat. Jelenleg az azt tapasztaljuk Lampedusán, hogy különböző származási országból csoportokban érkeznek a menekültek. Amikor megérkeznek, akkor a regisztráció után dől el, hogy kik azok, akik az áttelepítésben részt vehetnek, illetve olyan személyek is voltak, akik megérkeztek a szigetre, és ezután visszafordították őket. Nézzük, hogy mik voltak a nehézségek, és mit tehetünk a nehézségek megoldása érdekében. Először is rengeteg feszültség születik maguk között, a migránsok között. Például a szomáliaiak és az eritreaiak között. Egyébként ők első körben nem lehetnek kedvezményezettjei az áttelepítésnek, és ez ellen a megkülönböztetett bánásmód ellen próbálnak fellépni. Egyébként is van már történelmi jellegű különbség is a két csoport között, ráadásul még ez az elbánásbeli különbség is további feszültségeket szül. Próbáltunk kulturális mediátorokat alkalmazni, hogy összebékítsék ezt a két csoportot, de ez nem volt feltétlenül sikeres. Nigériából egy nigériai származású mediátorunk dolgozott például a szomáliai és az eritreai csoport között, de nem sikerült feltétlenül megoldani a problémákat. Úgy gondoljuk, hogy a nigériaiak valóban fenyegetett csoportnak tekinthetőek, és komoly problémákkal kellene szembenézniük, amennyiben visszafordítanánk őket Nigériába. Lampedúzán 900 embert próbálunk ellátni, bár ennek az ellátó központnak a kapacitása ennek a fele lenne csak elvileg. Ami a felnőtt kísérete nélkül utazó gyermekeket illeti, az ő helyzetük különösen aggasztó. A belügyminisztériumnak folyamatosan jelentjük, hogy egyszerűen nincsenek meg azok az eljárások, azok a specifikus eljárások, amelyeket a kíséret nélkül utazó gyermekek esetében kellene alkalmazni. Mi történik ezekkel a gyermekekkel, hogyha az áttelepítés keretein belül megérkeznek egy országba. Mi történik, kivel fognak felnőni, hogyan válnak felnőtté, és milyen felnőtté válnak, milyen referenciákkal rendelkeznek majd a további életükben. ezért mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy megfelelően képzett személyek foglalkozhassanak ezekkel a gyermekekkel. Köszönöm, mondja az elnök, köszönjük, hogy mindenki betartotta a hozzászólási időt. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni, úgyhogy a képviselőket is kérném, hogy tartsák magukat az időhöz. A néppárt nevében Barbara Kudrika lesz az első hozzászóló. Köszönöm szépen nagyon köszönöm ezt a nagyon e, fontos e, és húsbavágó prezentációt. Nos, két kérdésem lenne, Olaszország képviselőjéhez fordulok. mi a helyzet, a, milyen személyekről van szó, mi az menekültek összetételével, mi a helyzet? Fiatal férfiak főleg, vagy inkább nők és gyerekek, vannak-e százalékos adatok, mennyi a gyerek, mennyi a család, vannak -e esetleg egyedül utazó nők, esetleg akár gyerekkel. A második kérdés, az olasz kormány Kezdetben azt ígérte, hogy hogy nagy számú határőrizeti személyt állít rendelkezésre, hogy a válságban egy kicsit hát segítsenek. Most szeretném tudni, hogy az olasz határvédelmiek száma megfelele annak, amit eredetileg ígértek az olasz hatóságok, vagy kevesebbek, kevesebben vannak, vagy mi a helyzet? Uh, Mr. López Aguilar. López Aguilar úrnak adok szót a szocialista frakció nevében. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Az olasz meghívottaknak szeretnék köszönetet mondani. Ez azt hiszem, hogy egyértelmű, tehát köszönjük szépen az előadásokat és van egy olyan aspektus, ami számomra rendkívül fontos, sőt nagyon sokunk számára rendkívül fontos itt az Európai Parlamentben, ez pedig a megfelelő válasz, amit kidolgoztunk erre a helyzetre, illetve ennek megfelelő kommunikációja. Azt hiszem, hogy itt nagyon komoly kommunikációs problémával kell szembenéznünk. A hotspotokra nagyon sokan úgy tekintenek, mint egy olyan válaszadási lehetőségre, amely tulajdonképpen a biztonsági megközelítést alkalmazza. És ebben a tekintetben részletes információt kérnék az olasz hatóságok által kidolgozott protokollról és követendő eljárásról, hogy a rendfenntartó erőket hogyan vonják be a hotspotok munkájába, a rendfenntartó erők hogyan lépnek fel, hogyan garantálják a biztonságot, mi történik, hogyha tényleg valamilyen fenyegető helyzet áll elő az egyik hotspot területén. Ezen kívül szeretném megkérdezni, hogy a civil szervezetek bevonása hogyan történik, különösen a legelesettebb személyek jogainak védelme tekintetében. Egy igen releváns gyermekekkel foglalkozó civil szervezet képviselője éppen most szólt hozzá, és ő maga is elmondta, hogy a rendkívül kitett személyek között a gyermekek a legláthatóbbak, velük kell a legjobban foglalkozni, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy minden egyes hotspot fel van-e készülve a gyermekek fogadására, fel vannak-e készülve a civil szervezetek bevonására, az emberi jogi kérdések tisztázására, különösen amikor gyermekekről van szó. Köszönöm, Stevens képviselő az ECR nevében tessék. Köszönöm, elnök úr. Hasonló kérdést szeretnék most is feltenni, mint amit Görögország esetében is feltettem. Természetesen tudom, hogy más milyen a helyzet Görögországban és Olaszországban. Például Szardíniáról sokkal könnyebb a kontinentális Olaszországba eljutni, mint mondjuk egy-egy messzebbi görög szigetről. Tehát Olaszországgal kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogyha minden egyes menekültet, vagy majdnem minden egyes menekültet regisztrálnak, akkor őket megfelelően megvizsgálják, mondjuk, hogyha Irakból, Szíriából, vagy valamilyen háború sújtotta országból érkeznek, akkor el tudják különíteni a regisztráció szakaszában a fenyegetett személyeket, akiknek tényleg menekült státusz kell adni, illetve a gazdasági menekülteknek. Tehát ez az első vizsgálat, ez az első frontos screening megfelelő mennyiségű információt tartalmaz a hotspotokon, mert hogyha onnan tovább lépnek az emberek, akkor már nem lehet őket utána részletesebben megvizsgálni, vagy különböző csoportokba sorolni, hogy kicsit talán megkérdőjelezem a hotspotoknak a feladatkörét, de erre konkrétan kíváncsi lennék. Az Aldi nevében Angela. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer köszönöm a panel résztvevőjének, hogy számos hasznos információval szolgáltak, és külön köszönetet szeretnék mondani a Save the Children képviselőjének, akivel egyébként idén májusban Lampedusán személyesen is találkoztam, és tényleg lenyűgözött az a munka, amit ott végeztek és végeznek. A kérdésem arra vonatkozik, hogy az olaszok és az Olaszországgal foglalkozók hogyan vélekednek arról, hogy őrizetbe lehet-e venni, és milyen körülmények között a menekülteket. Ausztriában 48 óra a határ, abban az esetben, hogyha bármilyen módon is felmerül az, hogy valaki menedékkérő. Tehát ez a fogvatartási idő 48 óra, és az lenne a kérdésem, hogy az a tény, hogy valaki menedéket kér, menedéket folyamodik, az önmagában véve nem sért semmilyen törvényt, és hogy ezek az eljárások rengeteg időt és pénzt és forrást emésztenek fel, tehát nem tudom, hogy hatékonya, vagy egyáltalán mi értelme van annak, hogy pénz és emberek felhasználásával őrizetbe veszünk olyan személyeket, akik egyszerűen csak menedéket kérnek. Köszönöm szépen, a GUE nevében Mari Krisztin Verzsiá következik. Elnézést, elnök úr, kicsit lassan reagáltam. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy Olaszország természetesen nem pont ugyanolyan helyzetben van, mint Görögország a menekültek számának tekintetében sem, de azért komoly nyomás nehezedik Olaszországra is. Olaszországnak azért komoly tapasztalata van, ugyanis régebb óta kell szembenéznie komoly migráns hullámokkal. Tehát nyilván jobban elemzi a helyzetet, és jobban is fel tud lépni. A gyermekekkel és a fiatalkorúakkal kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy mivel nagyon sok civil szervezet említette őket, körülbelül milyen százalékban érkeznek gyerekek és 18 éven aluliak. A civil szervezetek nagyon sok esetben elmondják, hogy ezeket a gyermekeket sokszor felnőtt korúként regisztrálják, és azért olyan eljárásba kerülnek, amely a felnőttekre vonatkozik hogyha valakinek nincsenek papírjai, akkor hogyan lehet megállapítani, hogy ki hány éves, hogyan lehet ezt beazonosítani, és mi alapján jegyzik be ebben az esetben az életkort. Franciaországban nagyon komoly viták folynak egyébként ezzel kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, hogy Olaszországban hogy történik, amiben nincsen erre semmilyen bizonyíték, az életkor megállapítása. Aztán a következő kérdésem az, hogy hogyan lehet elkülöníteni az úgymond jó menekülteket a, a gazdasági migránsoktól, ugye itt van ez a 75%, de mi történik a másik 25%-kal, akinek szintén joga van a kérelmét benyújtani? És megint csak a civil szervezetek kritikáira visszatérve, sokszor halljuk azt a civil szervezetektől, hogy nagyon lassúak az eljárások, hogy külön választják őket nemzetiség szerint, és ez komoly szerepet játszik az elbírálásban. A visszafordításnál pedig több nigériai nő esetében előfordult az, hogy vissza akarták őket küldeni Nigériába, pedig embercsempészet áldozatai voltak, és utána pedig néhány nap leforgása alatt a visszafordítási eljáráson belül több nőt is visszafordítottak, és szerintem ez nem felel meg az egyéni elbírálásnak, hogy az egy helyről érkező személyeket egy kalap alá veszik, ez akkor nem testre szabott megoldás, pedig ennek kellene érvényesülnie, ez így nem felel meg az Európai Uniós jogalkotásnak, többek között az eljárási irányelvnek, különösképpen nem a gyermekek esetében. Tehát minden egyes kérelmet külön egyénileg kell elbírálni, és nem lehet globálisan csoportosítani a személyeket. Laura Ferrari a, az FDD nevében. Köszönöm szépen. Az első kérdés az azonosítási eljárással kapcsolatos. Nagyon sok tagállamtól kapunk megjegyzéseket, kritikákat, azzal vádolnak minket, hogy a migránsok beazonosítását nem végezzük el megfelelő szakértelemmel észt képviselőkkel beszéltem éppen az elmúlt napokban, és ők azt mondták, hogy Olaszország olyan ország, ahol mindenki csaló. Egész Olaszország úgy csal, ahogy van, és hogy beengedik ezeket az embereket, mert hogy tudják, hogy utána tovább fognak menni Németországba. Természetesen mindannyian szeretnénk tudni, és a választóink is szeretnék tudni, hogy a hotspotok létrehozatala miben segíti a helyzetet, hogyan segíti a helyzetet. Reggio di Calabriába 750 személy érkezett Afrikából. Azt nem tudom, hogy hányan voltak közülük kiskorúak. Mi történik, amikor több száz ember megérkezik? Akkor egészen konkrétan mit kell tenni? Tehát érkezik egy menekült hullám, és ez a menekült hullám egyelőre nem fog elapadni. Talán a tél miatt kevesebben indulnak útnak, de nem lesz jelentős csökkenés. Tehát mi történik? Megérkeznek az emberek, és azt állítják, hogy így és így hívják őket, és innen és innen érkeztek. Hogyan lehet ellenőrizni a személyazonosságukat? Azt látjuk, a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokan megpróbálnak eltűnni ezekből a befogadó központokból, ezekből a hotspotokból, jönnek, és utána sohasem találjuk meg a nyomukat, és az eltűntek között, akik egyszerűen kiszivárognak ezekből a táborokból, nagyon sok gyermek is van. Hogyan próbáljuk őket megvédeni? Hogyan fogjuk őket megvédeni? Ez egy különösen veszélyeztetett és kitett csoport, jobban oda kellene figyelni a gyerekekre. A Save the Children képviselőjének szeretnék feltenni egy kérdést. Balestro asszony, beszéltünk arról, hogy jeleztek bizonyos problémákat a minisztérium irányába. Ilyenkor mi történik? Tehát önök meglátogatnak egy tábort, vagy egy befogadó központot, és utána a problémákat jelzik a minisztérium irányába. Az illetékes minisztérium szokott erre reagálni, vagy sem? is következik. Köszönöm szépen. Morkona úrnak szeretnék feltenni egy kérdést. A regisztráció után egészen pontosan mi történik? Tehát megtörténik a regisztráció valamelyik hotspotnál. Én egyébként pont a Galérián jártam, ahol nagyon sok nigériai van, nők és férfiak egyaránt. Arra lettem figyelmes, hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást az odaérkezők, nem tudják, hogy folyamodhatnak nemzetközi védelemért. A kérdésem az, hogy hogyan próbálják külön választani az odaérkezett személyeket, milyen kritériumok alapján sorolják be őket valamilyen kategóriába. Ugyanis, hogyha az egyetlen szelekciós kritérium a nemzetiség, akkor valóban elfelejtjük, hogy a menedékhez való jog elidegeníthetetlen jog, és nem lehet ezt a származási országhoz vagy a nemzetiséghez, állampolgársághoz kötni. És mi történik azokkal a gyermekekkel, akik megérkeznek Ponte Galériába, a befogadó központba, őket senki sem világosítja fel a jogaikról. és mivel ugye ez az az időpont, amikor benyújtják a kérelmeket, de sok esetben a szeptember 30-i kormányrendelet alapján még hónapokat vagy éveket is ott töltenek, és egyszerűen nem tudnak tovább menni. Ezek tragikus sorsok. Semmiképpen sem mondhatjuk hatékonynak a rendszert, különösen olyan rendkívül kitett személyek esetében, akiknek egyáltalán nem is kellene ezekben a befogadó központokban ott maradniuk. Mi történik akkor, hogyha ügyvédre van szükségük? A hivatalból kijelölt ügyvéd, sok esetben ugyanaz a személy, aki nem tud feltétlenül megfelelő védelmet nyújtani, ezeknek a személyeknek. Ami pedig az áttelepítést illeti, itt nagyon sok rendkívül abszurd esetet láttunk. Össze kellene hangolni a hotspotokat és az áttelepítés, mert szolidaritás nélkül nem működik semmi. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy nem voltam itt az ülés elején, elnézést kérek az előadótól emiatt de egy másik ülésen kellett felszólalnom. Köszönöm azonban, hogy most itt lehetek. És röviden annyit kérdeznék, két-három kérdést, hogy na, ha tudjuk, hogy a migráció folytatódni fog, Olaszországban múlt héten négyezeren értek partot, és ez nem ad optimizmusra okot. A migrációs nyomás tehát nem fog csökkenni. Általános a kérdésem tehát, a bizottsághoz intézném, hogy az utóbbi hónapok elvégzett munkáinak tükrében érezhető már, hogy fellépésünk megfelel a kihívás nagyságának, és egyformán tudatában vannak az európai országok annak, hogy minden lehetséges eszközzel a probléma megoldásán kell dolgozniuk? Hol tart az együttműködés a tagállamoknak? Másik kérdésem. az ügynökségek közötti együttműködésre vonatkozik. Az Europol és a frontex különösképpen. Meg szeretném érteni jobban ennek az együttműködésnek a lényegét, témáit. Ugyanis a Eurojust is részt akar venni a migrációs probléma megoldásában, de még nem látom a Eurojust szerepét világosan várhatjuk, hogy a Frontex és a Eurojust együttműködése is megkezdődik. Végül pedig egy számomra nagyon fontos kérdés, milyen a gyerekek helyzete. Tudjuk, hogy növekvő mértékben fordulnak elő gyerekek a migránsok között, sőt a kísérő nélküli gyerekek száma is nő. Svájcban megduplázódott például, Svédországban elnézést javítja magát a felszólaló. Megduplázódott a kísérő nélküli befogadási kérelem a gyerekek részéről. És hogyan kezelik a, ezen gyerekek helyzetét a hospatokon? És mi van azokkal a gyerekekkel, akik láthatatlanok, akikről nem tudunk, akik bejöttek, bejönnek, és nincsenek regisztrálva. Nagyon súlyos helyzetekbe keveredhetnek ezek a gyerekek, föl kéne őket tárni, hogy hol vannak, hányan vannak. Sőt, a kísérő nélküli gyerekek kérdését én legfontosabb prioritásként kezelném. A relokáció tekintetében is egyébként. Köszönöm. Anna Gomas, kapszót. Úgy tűnik, hogy másfél hotspotunk van. Egy Lampedusán, fél Lesboson. De a Lampedusai képes lesz a relokáció felgyorsítására? Most Portugália szempontjából mondom ezt, ugye hozzánk nem érkeznek el a menekültek. Ami pedig a kísérő nélküli kiskorúak kérdését illeti, szeretném megtudni, hogy az UNICEF vagy más gyerekjogi szervezet rendelkezik-e valamilyen eljárással, hogy felkutassa a, ezeket a gyerekeket, hogy nehogy bűnbandák áldozataivá vagy tagjaivá váljanak. Az olaszországi adatfeldolgozás és a védelem kérés kéremek feldolgozását illeti. A nemzetiség mennyire diszkvalifikáló tényező? Most ugye a valettai blablában, blabla ellenére tudjuk, hogy az eritreiak és az etiópiaiak is elnyomás elől menekülnek, Ugyanakkor úgy tűnik, hogy ők nem felelnek meg a menekült státusznak hivatalosan. Sokat beszélnek az embercsempész hálózatok felszámolásáról. De hány embercsempénz sikerült eddig bíróság elé állítani? Szerintem a legegyszerűbb felszámolás az embercsempészetnek a legális bevándorlás megszervezése lenne. Mindaddig, amíg érdemes illegálisan Európába jönni, addig lesznek ember csempénzek is, és nagyon jól meg is élnek majd ebből. Köszönöm. Ezeket a nagyon izgalmas kérdéseket velem is ehhez fordulok. Ön már járt egyszer nálunk. Akkor is az embercsempészetről és a kiskorúakról is volt szó. Illetve a nők csempészetéről Nigériában. A fiatalkorú nőkről beszélünk. Vagyis gyerek szexrapszolgákról. szolgákról mekkora az ő számuk és a hotspotok mit tudnak kezdeni az ilyen nagyon agresszív embercsempész bandákkal szemben, akik kifejezetten bizonyos menekült csoportokra csapnak le, és rabszolgaságba taszítanak kiskorúakat. Ez egy végtelenül sürgős kezelést igénylő helyzet lenne. Laura Michelnek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Mivel ön a kiskorokra kérdezett rá, mondom az adatokat, januártól októberig 160 ezer férfi érkezett, 14.700 kiskorú, és kb. 20.000 nő. Tehát férfiakból van a legtöbb, de ahogy ön is mondja, 15 ezer kiskorú érkezett az EU-ba januártól októberig. Tehát valóban nagyon nagy számról van szó. Gondolom a kolléganő is kiegészít majd engem. A gyerekekre vonatkozóan van egy Lampedusa-ban bevezetett eljárás Olaszországban is, de nincs kellő kapacitásunk ezen gyerekek helyzetének kezelésére. A sürgőségi alapban specifikusan erre a célra is szántunk most pénzt Olaszországnak a kísérő nélküli kiskorúak problémájának megoldására. Görögország és Olaszország között van-e különbség ilyen szempontból? Igen, Pakisztánból, Afganisztánból ö, érkeznek azonban mindkét országból a legtöbben az ilyen kísérő nélküli kiskorúak. Verzsi asszony beszélt, a, ö, hogy hasonlítsuk össze a helyzetet korábbival. Nagy változás van abban, hogy csökkent a szíriaiak száma a menekült tömegben, 160 ezerről most 100 ezerre, de tavaly nagyon sokan voltak az eritreiek, és, és az ő arányuk viszont továbbra is nő. Nyugat-Afrika, Nigéria, Gambia, Elefántcsontpart, Szenegálból növekvő számban jönnek a menekültek és nehéz megjósolni a jövőt, hogy honnan mennyien fognak jönni. Ugye a görögországi útvonalon, Balkán útvonalon, mindez attól függ, hogy hol mely határok maradnak nyitva, hogy a, a firom és szerb, a firom görög, firom szerb határ helyzete hogy alakul. Ha ezeket lezárják, akkor több lesz az Olaszországon keresztül érkező, Görögországon, Albánián, Olaszországon keresztül érkező menekült. Igen fontos, hogy tudjuk, hogy a nemzetési kérdést nem szabad összemosni a, a menekült státusz és a relokaláció szempontjából. Tehát a nemzetiség kritériuma kizárólag a relokalizációkor merül föl. 70%-ban elismerjük az eritreaiakat menekülteknek, tehát a menekült státuszt egyéni alapon és nem nemzetiségi alapon ítélik meg. Szenegából, Gambiából érkezik valaki, akkor megvizsgáljuk, hogy az adott szemét érje üldöztetés. Tehát a relokalizációnál merül föl a származási ország, a menekült státusz megalapításánál egyéni szempontok vannak. A nemzeti hovatartozás különösen akkor merül föl, hogyha úgynevezett biztonságos országból jön valaki. De minden esetet egyedileg bírálnak el. Oroszországban is ezt vizsgáljuk, vannak az ilyen szótól szakembereink ott, akik ennek a szakemberei, és ezt vizsgálják. Még a Ferrere asszony által föltett kérdése. Kalabriában nincs hotspot. Épp ez baj. Ezért kérjük Olaszországot arra, hogy több hotspotot nyisson meg, hogy ne csak Lampedusa-ban kelljen 500-as létszámmal dolgoznunk. Ha 5000-en érkeznek ugyanaznap, akkor Olaszország sem lesz képes megbirkózni a problémával. Köszönöm. A Save the Children alapítványtól bejelentkezett kolléganőnktől hamarosan el kell búcsúznunk. Esetleg megadnám önnek a szót, hogy reflektáljon az elhangzott kérdésekre öt percben, ha szabad kérnem. Köszönöm szépen. Három dologra tudok reflektálni. A Marconi úr a belügyminiszter által felvetett adatok eh, az azonosítatlan eh, kiskorúak eh, kérdésére 6000 olyan kiskorú van, amelyek, akiknek kétharmada kísérő nélkül érkezett, Eritreából több mint három ezer ilyen gyerek érkezett, és Szomália és Egyiptom is nagyon nagy kibocsátó országai a kísérő nélküli gyerekeknek. A ezer eritriai és szomáliai közvetlenül európai országokba került, de tény hogy vannak regisztrálatlan fiatalok. Reményünk az, hogy ezek családokhoz, ismerősökhöz, rokonokhoz kerültek, de biztos, hogy van, akinek elvesztettük a nyomát, és különösen a fiatal eritreiak helyzete aggasztó. Többször elmondtuk már, hogy már egy év eltelt, és mégsem történt intézkedés arra, hogy a Dublini rendszer alapján legalább el lehessen bírálni az ő esetüket. A gyerekek nem fognak egy évet várni, hogyha menekülnek. Nem szabad nekik ennyit várni. Egy ilyen helyzetben tehát azonnali döntésekre lenne szükség, de jelenleg nincsenek alternatívák. Várjuk erre a megoldást, hogy hogyan lehetne gyorsan dönteni ezen fiatalok ügyében. És ki kéne próbálni egy teszt formájában, hogy milyen megközelítések alkalmazhatók. Mert ha ezt nem tesszük, akkor tovább nő a bizonytalanság. Lampedúzában ugyan próbáljuk felmérni a menekültek életkorát, de sok gyerek esetében ez nem dönthető el, hogy kiskorú vagy nagykorú, ha nincs ennek papírjai, és ráadásul akármi is legyen a helyzet, nem tudjuk őket elhelyezni. Sőt, sokszor felmerül a gyanú, hogy szexuális zaklatás éri ezeket a gyerekeket, de nem tudjuk őket sehol sem megvédeni. Nincsenek erre intézeti helyek. Merkohit úr, köszönöm szépen. a Safe Children képviselőjének válaszolnék, mielőtt a kapcsolat megszakad. Sok minden elhangzott most az utóbbi percekben a kísérő nélküli fiatalkorúakról. Nem létezik visszatoloncolás az ő esetükben, kizárólag valamilyen befogadás. Ön a visszaküldés szót is használta, nem létezik ez. A legfeljebb az, hogy az adott ország területéről egy másik ország területére helyezik át, de nincs visszaküldés fiataloknál. A menekültügyi főbiztossal ebben a kérdésben együttműködünk, és különböző fórumok is kifejezetten foglalkoznak a kérdéssel. Tehát kollegiális a döntéshozatal ezekben az esetekben, és a lehető legjobb megoldást próbáljuk megtalálni, gyakran videokonferenciák formájában. A regisztrációs elbeszélgetést föl is vesszük a gyerekekkel, hogy átlátható legyen az egész eljárás. Ami a szlovén határvonalat illeti, hallottunk beszámolókat arról, hogy a szlovén rendőrség Comunque noi siamo attenti e rispettiamo i diritti. Eh, l'uso eh, della forza és hogy a jogai érvényesülnek-e a menekülteknek. Nos, itt az arányosság elve, a vezérlő elv, ahol csak lehet, videófelvételekkel regisztráljuk, hogy milyen eljárások, beavatkozások történtek, hogyha bárki panaszt akar tenni mondjuk a rendőrségi fellépés ellen, akkor arról legyen dokumentáció. Ami a civil szervezeteket illeti, 2006-7 óta működünk velük együtt. A nyílt ajtók, a kapuk politikáját folytatjuk, ami azt jelenti, hogy a velünk szembeni kritikákat a nyíltsággal próbáljuk megelőzni. Rémusz úr, nagy öröm számomra, hogy itt Stevens asszonyjal találkozhatok Brüsszelben. Olaszországot sok jogtalan kritika éri, önök sokkal több menekültet vesznek föl és regisztrálnak szakszerűen, mint egyes más országok. A belügyi főigazgatóság adatai alapján Olaszországban a legmagasabb a szakszerűen regisztráltak aránya. Tehát csak köszönet és gratuláció illeti önöket az a szervezett és civilizált fellépésüket. Olaszországban a menekült menekdékjogot kérőket nem szokták táborokban tartani, nyitottak a befogadó központok, és szabadon közlekedhetnek a menedékkérők az országban. Egyébként veszélyes is lenne a menedékkérőket visszaküldeni hazájukba, hiszen háborús helyzetekből menekülnek. Hogy Egyiptomból miért jön annyi kiskorú? Azért, mert, meg Eritrából, mert sokan úgy gondolják, hogy még ha a szülő nem is megy a gyerekkel, gyereknek megadj, meg akarják adni a lehetőséget, hogy Európában nőjenek föl, akár a szüleik nélkül, maguk a szülők. Tehát tudatosan küldik őket Európába. És, és úgy is van, hogy Európa valóban nem küldi a gyerekeket vissza, hiszen a kiskorúak jogait a lehető legszigorúbban kívánjuk betartani. De tehát a gyerekeket általában sokkal civilizáltabban, gyorsabban befogadja Európa, mint a felnőtteket, sokszor családokhoz kerülnek, vannak speciális befogadó központok, amit egyébként részben az Európai Bizottság segítségével hoztunk létre, ezért köszönet illeti őket. Ferrere asszony, ami az azonosítási előítéleteket illeti, hogy mennyire jó az azonosítás. Pontos adataink vannak, ezek elolvashatók a különböző Lampedúzai központ Szokban, vagy, vagy Reggio Calabriában, Trapániban, vagy Szardinián. Évek óta dolgozunk azon, hogy az UNHCR-rel, a Vörös Keresztel együttműködve pontosítsuk ezeket az adatokat. Sajnasszony! már válaszoltam tulajdonképpen. Az UNHCR-re egyeztetünk, és a migránsokról tudható információk alapján ön ugye nagyon okosan, ügyesen fogalmazott, ö, ö, hogy van-e ilyen később időpontra halasztott kiutasítási eljárás, nincs ilyen. Ez az eljárás nem létezik. Ami az ügynökségek együttműködését illeti, szerintem nagyon jó az együttműködés a Frontex-szel, és hogy Portugáliában hányan jelennek meg, nos, az sok mindentől függ. Tudok konkrétan arról, hogy Portugáliának kiváló befogadó központjai készültek el, és várják végül is a menekülteket, ami dicséretes. Nem tudok most minden kérdésre részletesen válaszolni. Ez nem csak a befogadó központok lététől, vagy minőségétől, vagy kapacitásától függő kérdés, hanem hogy hányan jutnak el egyes országokba, az bizonyos, bizonyos szociális modellektől is függ, illetve a 18-as cikk is releváns, mi erre építjük a fellépésünket,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 egyformán bíráltak el, ez igaz, egyeseket Észak-Olaszországba irányítottak, másokat visszaküldtek, de csak, mindig csak bírósági döntés után. Köszönöm szépen. Sajnos nem tudok már másnak szót adni. Le kell zárnom az ülést valahogy. Tíz másodpercre de tényleg csak 10 másodpercre. Különben már engem soha többet nem engednek be ebbe. 10 per- másodperc. Grazie Presidente, sarò telegrafico, mi scuso per il ritardo con il quale ho raggiunto questa sala. Telegrafikus stílusban elnézést, hogy későn érkeztem, de későn érkezett a repülő. Azt szeretném tudni, hogy hány bilaterális egyezményt kötött Olaszország, ha úgy tudtam, hogy négyet, ez így van? A rendszer anomáliája ez? Mi a helyzet ezzel? Egyiptom, Marokkó, Tunézia és Nigéria. Ezekkel kapcsolatban, ha jól tudom, már voltak egyezmények, ami azonban a többi országot illeti, itt kértük a bizottságtól az információt. nagy, elég nagyvonalú nagyvonalú visszafordítás egyezményekre van szükség a 28 tagállam szintjén annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. A visszafordítás tehát, Röszler úr, röviden akart még valamit mondani? Egy, egy szót. Tudom, hogy ön nagyon hatékony. Köszönöm szépen, ami az együttműködés, az Európa és a Frontex közötti együttműködést illeti. 2008 óta létezik ez. Pénteken egy operatív munkaprogramot írtunk alá, ez kiterjeszti az együttműködés hatáját, és lehetővé teszi az adatcserét, a személyes adatokat is ide értve. Olyan adatokról van tehát szó, amelyeket a Frontex át tud adni a Europolnak. Ami az átfogó együttműködést illeti, Európolt arra kérjük, hogy működjön együtt a Frontex által koordinált műveletekben az adatok megosztása érdekében, és hogy intenzívebb módon vegyen részt az analitikus információk cseréjében, és az éves munkaprogramon kidolgozásában vegyen részt. Ez a hatály. Sebber úrnak egy mondat, egy perc. A kísérlet eh, nélkül érkező eh, fiatalok prioritást élveznek, igen, ez így van. És volt még egy kérdés. Világosan különbséget kell tenni az első eh, regisztráció között, ami ami először meg, meg, megtörténik, amikor megérkeznek a menekültek, és utána a menedékes nyilvántartásra is sor kerül. A helyzet átfogó elemzése, igen, van egy átfogó képünk a menekültek helyzetével kapcsolatban, és ennek alapján lehet működtetni az, a korai figyelmeztető rendszert, de kristálygömbben nem rendelkezünk. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett a munkatársaknak, a képviselőknek és a e, szakértőknek, résztvevőknek, köszönöm a képviselőknek, hogy pontos kérdéseket tettek fel. Azt gondolom, hogy a mi feladatunk ez az ellenőr szerep eljátszása, és örülök, hogy a képviselők kérték e, ezt a végrehajtási ülést, és azt hiszem, hogy ez nagyon jól működött, sosem lesz tökéletes, de azt hiszem, hogy ez mindenképpen jó dolog volt. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a figyelmüket, főleg a képviselők. And thank you to our colleague from Save the Children. You are discharged. És köszönöm, különös tekintettel a Save the Children képviselőinek köszönjük.